Allora, riprendiamo i lavori. Um, cominciamo dal terzo cluster. Kezdjük is meg a munkát a harmadik panellel hogyan lehet javítani a szinergiákat és az együttműködést az intézmények, ügynökség, gazdasági szereplők között, akik a pénzmosás felderítésével és megelőzésével foglalkoznak. Három ö, vendéget hallgatunk meg ebben a panelben, mindenki 15 percet kap a beszámolójára, és aztán megkezdjük a vitát. Kezdjük tehát ö, az Európai Bankszövetség részéről a bankok, illetve a pénzügyi hírszerző egységek közötti együttműködéssel, valamint a törvény alkalmazásával. Aztán John Ringutot hallgatjuk meg a Monivol részéről, aki a Monivol szerepéről beszél, azt illetően, hogy hogyan lehet hatékony rendszereket felépíteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellenében. Ezt követően pedig Monti Rafael következik a Peterson Peters ügyvédi iroda részéről Londonból, aki a szinergiákról és együttműködésről beszél a jogszabályok megerősítésében a pénzmosással kapcsolatosan. Tehát Szofi kap szót elsőként 15 percben tessék. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy lehetőséget kapok erre a jelenlétre, és rögtön kismenteném Henri Quintard urat, aki sajnos utolsó percben érkezett szakmai elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni erre az ülésre. Az Európai Bank Federációt képviselem, az EBF-et, mi vagyunk a szószólói a 31 állam bankszövetségének, 27 EU tagállamnak, a 4 EGT ország szövetségének, több mint 5 millió munkavállalót képviselünk, akik a bankoknál dolgoznak. Tehát én egy olyan föderációt képviselek, amely a az országok bankszövetségeinek a szövetsége, de nem vagyok bankár. A pénzügyi hírszerzéssel és a bűnüldözéssel foglalkozunk ennél a napi rendi pontnál, ugye a terrorizmus küzdelemmel, a pénzmosással, különös tekintettel a pénzmosás elleni e, irányelv negyedik felülvizsgálatára, illetve az adatvédelmi szabályozás felülvizsgálatára. Az előadásom első részében szeretnék rámutatni, hogy a pénzintézeteknek milyen kötelezettségeik vannak a terrorizmus elleni küzdelemben, illetve a pénzmosás elleni küzdelemben, illetve a nemzetközi szankciók terén. Egyrészt az éberség a fő kötelezettségük az ügyfélkörük vonatkozásában, tehát személyazonosságát igazoltatniuk kell a természetes és jogi személyeknek egyaránt, illetve minden tranzakciónak a jellegét ellenőrizni kell. Mindenről elektronikus, illetve papír igazolás létezik ez azt is magával foglalja, hogy tudni kell, hogy ki a haszonélvező, tehát ki az, akinek 25%-nál nagyobb tulajdona van egy adott egységben. Nagyon fontos, hogy még jobban odafigyeljünk a nagy kockázatot jelentő ügyfelekre, a politikailag kitett személyekre, így a képviselőkre, tehát a közszereplőkre röviden. A pénzintézetek belső ellenőrzési mechanizmusokat alakítottak ki, humán szempontból is, ugye van egy compliance officer a pénzmosás terén, illetve megfelelő technológiák kidolgozására műszaki szakemberekre is szükség van különböző számítástechnikai módszereket alakítottak ki, a gyanús tranzakciókat a pénzügyi hírszerzési részlegnek jelenteni kell, amely elemzi, és adott esetben az illetékes hatóságnak jelzi a gyanús tranzakciókat, és minden gyanús tranzakcióra vonatkozik ez. Tehát a gyanús tranzakciókról mindig jelzést kell küldeni. A pénzintézeteknek persze nagy tapasztalatuk van, ezért nagyon fontos szerepet játszanak a pénzmosás elleni küzdelemben. A pénzügyi hírszerzési központokkal való együttműködés nagyon fontos ebből a szempontból. Itt van egy tanulmány, ezt nem is tudom, hogyan tudnám megmutatni, az Európai Bizottság 2008-ban készítette a pénzintézetektől a pénzügyi hírszerzési központokhoz érkező bejelentésekkel foglalkozik ez, és bemutatja, hogy igen jelentős ez a tevékenység. Nem csak bejelentők a bankok, hanem információkat is kapnak ezektől a központi sejtektől, a feltárásban, illetve a nemzetközi vagy határon túlnyúló áramlások tendenciák feltárásában is, felderítésében is igen fontos szerepük van. Ennyiben áll tehát a bankok kötelezettségének köre. Most szeretném jelezni, hogy melyek azok a területek, ahol intenzívebbé lehetne tenni az együttműködést, mit ajánlanak az európai bankok. Először is a nyilvánosságra hozott információkhoz való könnyebb hozzáférés lenne fontos meg kellene könnyíteni az állami kézben lévő nyilvántartásokhoz való hozzáférést a bankok számára, hogy jobban utána tudjanak járni, hogy kik az ügyfeleik. Bizonyos jogi akadályokat fel kell számolni a határon túlnyúló információ áramlásban és illetve a különböző bankkoncernek között Tudom, hogy az adatvédelmi szabályozás felülvizsgálatáról is most folyik a munka. Hát nagyon fontos lenne az adatvédelem és a pénzmosásányi küzdelem szinkronba hozása, ezt nagyon üdvözölnék az európai bankok. Ezzel kapcsolatban egy konkrét példát is mondanék. Komoly problémát jelent az, hogy értesíteni kell az érintett személyeket az ellenük indított mindenfajta vizsgálatról, hogyha csalásról van szó, terülésreni küzdelemről, harmadik személyekről, vagy benfentes információval való visszaélésről. Szóval a pénzmosás elleni küzdelemben a bankoknak utána kell járni az ügyfelek személyazonosságának, és 15 ezer euró felett a harmadik személyeket is szúrópróbaszerűen ellenőrzik, 5 évig őrzik meg az adatokat, megfelelő, a kockázatokhoz adaptált mechanizmusokat működtetnek a közszereplők esetében. Teljesen jogos, hogy ehhez a bankok adatbázisokat hozzanak létre a nem kívánatos személyekről a nem kívánatos személyek között olyanok is szerepelhetnének, akikkel azonban nincs kapcsolatban a bank tehát olyan személyekről, akikkel szemben korlátozások érvényesülnek, illetve az EU közös külpolitikája keretében szankciókat foganatosítottak. Hát a pénzmosás elleni küzdelem és az adatvédelem terén fontos lenne az is, hogy a személyes adatok konzultálása esetén a beleegyezési jogot oldják, a az adatvédelmi rendelettervezet esetében azt olvashatjuk, hogy nem lehet hallgatólagos a beleegyezés az érintett személyel kapcsolatban vizsgálatot lehet indítani, hogyha a beleegyezését expliciten megadta egy adatbázisban nem lehet utána nézni valakinek a az azonosságának annélkül, hogy a beleegyezését külön kikérnék. Hát ezt soha nem fogják tudni így alkalmazni. Már egy közösségi hálózatban sem lehetne utána nézni valakinek a beleegyezése nélkül. Tehát, hogyha valaki már szerepel egy adatbázisban, akkor már egy, egy vizsgálathoz hozzá a, megadta a korábbi vagy előzetes beleegyezését, úgyhogy ez nem e, indokolt a véleményünk e, szerint. Tehát a, az új adatvédelmi e, rendelkezés ugye a formalitások egyszerűsítését tűzik ki célul, ez a konzultáció, tehát adatbázis lekérdezés azonban nem szabad, hogy ilyen szigorú elbírálásra kerüljön. a bankszektor együttműködésében egy másik könnyítés lenne a bejelentési kötelezettség egységesítétele. Ugye egy gyanús tranzakcióról ki kell tölteni egy űrlapot minden banknak, például Luxemburg jó gyakorlata az, hogy elektronikusan is ki lehet ezt tölteni, és mondjuk angolul is. a bejelentő, tehát a bank alkalmazott személyazonosságát is védeni kell annak érdekében, hogy ne érje fenyegetés, és ezt is szolgálna az elektronikus bejelentés. Van még egy nagyon fontos dolog, egy feedback az új trendekről, nagyon fontos lenne az új fajta tendenciák megismerése a bankok által két fajta feedbacknek is örülnének a bankok, egy általános tájékoztatásnak, statisztikákkal, számokkal a kapott gyanús tranzakciók jellegével kapcsolatban, illetve az, hogy hány vizsgálat indult, hány embert marasztaltak el pénzmosásért, mekkora vagyont foglaltak le, koboztak el. Jó lenne ilyen konkrét, specifikus információ is a bankok számára. Egyes tagállamok megadják ezt a tájékoztatást, de eh, nagyon gyakran csak informális módon, hogy a zajló nyomozásokat ne hátráltassák. Eh. Időnként egyszerűen nincs elég ember a eh, pénzügyi felderítési központnál. Úgy gondoljuk, hogy meg kellene határozni, hogy mit is jelent a feedback kötelezettsége. Fontos lenne, hogy az érkezett bejelentések alapján indított vizsgálatok számáról tájékoztassák a bankokat, illetve arányáról tájékoztassák a bankokat. 2008-as Európai Bizottsági jelentés azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalja a dolgokat. Kérem, hogy olvassák el a bankoknak tovább kell képezniük a munkatársaikat, hogy felismerjék azok a pénzmosás jeleit. Fontos lenne, hogy ezért rendelkezzenek a bankok megfelelő információkkal arról, hogy eh, milyen jellegű pénzmosás zajlik éppen eh, illetve kaphatnának fülest is. De az is nagyon-nagyon fontos, mint említettem, hogy tudjuk, hogy milyen eredménnyel jár a mi munkánk. Hogyha a reportingunknak nincs semmilyen következménye, akkor nagyon nehéz arra ösztönözni a, az alkalmazottakat, hogy ezt az elég frusztráló rutin eljárást mindig elvégezzék az lenne a jó, hogyha a bankalkalmazottak tisztában lennének azzal, hogy milyen kockázatok vannak, milyen veszélyek, és alapvetően ezekkel foglalkoznának. Megpróbálom itt befejezni, azzal zárva le a szavaimat, hogy a szoros, megerősített együttműködés a bankok, a pénzügyi felderítési csoportok között, illetve a rendőrség között mindenképpen hasznos lenne. Osszuk meg tapasztalatainkat, osszuk meg ismereteinket az új technikákról, tendenciákról, úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszott a pénzintézetek világa a bűnüldözéshez sokban hozzájárulhat, de egyedül nem végezhetjük el a feladatot, egymásra szükségünk van e küzdelemben. Köszönöm. Grazie, Madame Köszönöm. Rafael úrnak adok szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Először is köszönöm az Európai Parlamentnek, főként az önök szakbizottságának, hogy meghívtak ma ide. Szokatlan esemény lehet önöknek, hogy egy gyakorló szakembert meghívnak ide, főként, hogyha olyan idős, mint én. De én közel fél évszázada üldözöm a bűnt, borzasztó még belegondolni is főként a pénzmosás elleni fellépés a szakterületem, amióta 86-ban a vonatkozó törvényt elfogadták, azóta harcolunk a korrupció ellen, illetve a pénzmosás ellen, ami önöket nagyon is érinti. Talán megbocsátják nekem, hogyha általánosságban közelítek a kérdéshez, mert ha bármivel hozzájárulhatok az önök eszmecseréhez, az, az, hogyha a tapasztalataimat megosztom önökkel a közelmúltból és a távoli múltból. A egyéneket, cégeket, a kormányt is egy negyed százada tanácsokkal látom el a pénzmosás elleni küzdelem terén. And elsewhere in, in Europe, hogyan tudják az Egyesült Királyságban, akár csak másod Európában a pénzmosás eh, elleni szabályok és szankciók eh, progresszívan alakultak, a nemzetközi szervezet eh, bűnözés kábítószer kereskedelemmel egyidős ez. Mostanában a e, terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elleni harc részeként is megjelenik, illetve az adóekről és adócsalás e, kapcsán, de erről is szólok majd bővebben. Úgy tűnik számomra, hogy eljutottunk arra a pontra, a szervezett és nem szervezett bűnözés elleni harcban, és itt álljunk is meg egy pillanatra, hogy Veszélyes, hogyha csak a szervezet bűnözéssel foglalkozunk, bárhogy is definiáljuk. Fennáll a veszélye annak, hogy más nagyon komoly bűncselekményekkel nem lépünk fel elég hatékonyan. Mert a szervezett bűnözés fogalma az azt jelenti, hogy szervezeten csoportosan követnek el, vagy akár egy adhok hálózat követi a bűncselekményt, de persze a szervezett bűnözés nem mindig süthető rá ez a bélyeg olyan csalás, eh, korrupciós csalási ügyekre, amelyeken akkor ugyanúgy fel kell lépni, főként akkor, hogyha részben a bankrendszert érintik. Ezen a téren nagyon nehéz fellépni a bűnözés ellen, ezt jól, mutatják, a, jól mutatja a pénzmosás elleni szabályok alakulása is. Amikor ezek a szabályok megjelentek, akkor ezzel beismertük tulajdonképpen, hogy a hagyományos eh, rendőri módszerek nem vezethetnek sikere, mert eh, határon átnyúló nemzetközi jelleget kezdett tölteni a bűnözés, amely túlmutatott a szuverén államok nemzeti jogán. az 1980-as években eh, ez a fajta tehetetlenség érzése megmaradt. Úgy tűnik számomra, hogy egyre több szakpolitikát alakítanak úgy, nem csak itt európai szinten, hanem eh, tagállami szinten is. Tehát úgy alakítják a politikákat, hogy megpróbálnak általános átfogó eh, rendszert bevezetni, a társadalmat megpróbálják a, a bűnöldözés, a rendőri munka eh, segítségére hívni, néha helyettesíteni azt. Ne felejtsük el, hogy elkerülhetetlen bizony, amikor um, eszközöket eh, hozunk létre különböző eh, komoly bűncselekmények ellen, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos rendőri modellek, amelyeket együtt nőttünk fel. Ezek nagyban vagy teljesen irrelevánsá váltak, mert a kollaboratív igazságszolgáltatás nagy mértékben attól függ, hogy attól, azon múlik, hogy valóban jelentik-e az emberek, bejelentik-e az emberek a, a, a visszaéléseket. Hogyha a hagyományos modellre épülő ö, szabályokat vezetünk be, akkor abban gondolkodunk, hogy nyomozunk, aztán elkapjuk a bűnözőket, és utána a szankciókat szabunk ki. Ez a modell elavult. Egész egyszerűen a hagyományos nyomozati munkára nincs már elég pénz és ember attól függünk, hogy információt kapjunk valahonnan kívülről, vagy akár az egész ügyet, nyomozati anyagot, a, a, célszemélyek névsorát, a különböző vallomásokat, mind-mind készen kapják a bűnöldöző szervek. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a bűnüldözést teljesen kiadják a képből, vagy ha igen, akkor ha tájékoztatják is, akkor sincs meg rá a kapacitás, hogy foglalkozzon ezzel. Az Egyesült Királyságban e, is válságos idők vannak, mindenütt megszorítások vannak, így tehát a rendőri erők nél is e, a források 20%-os leépítésével kell számolni. Az állami kormányzatok talán nem is e, jogosan azt várják a rendőrségtől, hogy ugyanannyi munkát végezzenek kevesebb eh, emberrel és pénzzel, hanem kevesebb pénzzel és eh, emberrel több munkát végezzenek. Tehát a kollaboratív se helyettesítjük a hagyományos rendőrségi modellt, akkor a civil társadalmat is be kell vonni ebbe. Ehhez azonban, a társadalom egészét be kell vonni, ehhez azonban úgy tűnik, hogy úgy kell, olyan jogszabályokat kell elfogadni, és úgy kell azoknak érvényt szerezni, hogy a társadalom meg legyen győződve arról, hogy a bevezetett intézkedések valóban arányosak, jogosak, tisztességesek, nem csak a a megszületésükkor, hanem a folyamat egésze során. És most erről szólnék akkor magáról a folyamatról egy kicsit bővebben. Az előttem szóló eh, a bankokról beszélt. A bankokról én nem is mondanék sok mindent, csak annyit, hogy az Egyesült Királyságban bár több botrány, bankbotrány is volt a közelmúltban, ami nagy média figyelmet eh, kapott. Nagy bankokat eh, senki nem eh, eh, perelt be. Lehet, hogy eh, megnövezték őket és pelengére állították őket, de az igazság szolgáltatás fegyvereit nem fordították ellenük. Persze folynak nyomozások, még megtörténhet, de hát végső soron gyakorlati szakemberek, mint például én, úgy azt várják, hogy valószínűleg az igazságszolgáltatás egyéneket, nem intézményeket fog üldözni. A válasz roppant egyszerű. Fejlett gazdaság, fejlett társadalom nem teheti tönkre a bankrendszerét. Egy bank engedélyének visszavonása nem valódi lehetőség, ez nem egy elképzelhető megoldás, hiszen Arthur Andersennel is ez fordult elő, hasonló fordult elő Amerikában, akit megvádoltak, mint kiderült alaptalanul, és mégis a, a, a könyvvizsgálói, illetve a, a könyviteli üzletága azon a tönkre is ment. Fel is hívnám a figyelmüket arra, hogy a kereskedelmi bankok nem foglalkoznak kis pénzek átutalásával. Azért, mert nem éri meg nekik. Túl nagy a kockázat. Egyszerűen nem jönnek ki a számok. Ehm, nagy a kockázat, és igazán nincs benne pénz. Az Egyesült Királyságban és más országokban, az Európai Unión belül több százezer e, bevándorló van, immigráns e, munkavállaló, aki haza akarja utalni a keresményének egy részét. Tehát rengeteg pénzt így vagy úgy valamilyen csatornán e, át kell e, át kell folyatni, egyre gyakoribbak az ezzel kapcsolatos visszaélések. A Financial Task Force is azt mondja, hogy a Western Unionhoz hasonló ilyen pénz átutaló ügynökségek egyre problémásabbá válnak. Vannak tehát óriások, mint a Western Union, és vannak kicsik is, egy-két emberes cégek, amelyek bizonyos etnikai vagy bevándorló csoportok igényeit elégítik ki. Nagy a félelem, hogy a szervezet bűnözés felhasználhatja ezeket a csatornákat a bűnözésből származó pénzek e, utalgatására. Valószínűleg megalapozottak ezek a félelmek. Az előttem szóló egy megjegyzésére utalnék a feedback kapcsolatban, a visszajelzéssel kapcsolatban. A, amikor a, pénzmosás elleni küzdelemről beszélünk, akkor előbb-utóbb mindig a visszajelzésre néljük adunk ki, mert a bankok és különböző pénzintézetek, az ilyen pénzutaló ügynökségek nagyon szeretnék tudni, hogy az ő beszámolóik a gyanús, gyanús tranzakciókról valóban jók voltak-e, hasznosak voltak-e. Ezért jó lenne, hogyha ez ilyen információt kapnának, ugyanakkor az is érthető, hogy a bűnöldöző szervek épp a nyomozások miatt nem szívesen adnak ki ilyenfajta, ilyenfajta információkat senkinek a nevében sem beszélek, ezek teljesen, ez, ez, ez, minden, amit mondok, magánvéleményem még csak nem is az ügyvédiroda nevében beszélek, valószínűleg rosszul lennének hallanák, hogy mit mondok, de az életem tapasztalatát osztom meg önökkel. Igen, gondolkozunk el azon, hogy hogy lehetne javítani a dolgokon, de mindenképpen a cinizmus ellen kell felépni a civil társadalom körében, az, azon cinizmus ellen, amely szerint a 280 ezer eh, jelentés készül az Egyesült Királyságban a gyanús ügyletekkel kapcsolatban, és hát van egy olyan erős nagy a cinizmus, hogy, eh, hogy ezeket nem fogják, senki nem fogja olvasni, senki nem fogja feldolgozni, értékelni, és nem lesz visszajelzés, hogy menj, megérte az erőfeszítést. Eh, tehát roppant cinikusan látják a helyzetet, hogy a gazdasági válság közepén az adócsalók, az adóelkerülők ellen próbálnak ezzel fellépni, és nem az eredeti céljaira szolgálnak majd. A, a nagyobb rossz, most nem azt mondom, hogy a, az adócsalás az nem bűncselekmény, de a, a társadalmi kár szempontjából szerintem a legtöbben elfogadják, hogy a kapitószerkereskedelem, a korrupció a terrorizmus, és így tovább jóval károsabb, mint az adócsalás. Ugyanakkor e, az embereknek e, van egy olyan gyanújuk, hogy elsősorban ezt az információt az adó beszedésre kívánják felhasználni. A rendőrségnek meg kell győzni a civil társadalmat, hogy valóban adott esetben ilyen célos felhasználhatják, de elsősorban nem ilyen célokat szolgál. Ennyit szeretem volna elmondani. Akik már hallottak engem bármiről beszélni, tudhatják, hogy életemben ilyen rövid beszédet még nem tartottam. Hát most úgy tűnik, hogy egyéni csúcsot döntöttem. Köszönöm. Grazie, Mr. Ingut. Köszönöm szépen. Sajnos ennyi idő áll itt a parlamentben egy-egy előadó rendelkezésre. Ringott úr következik szintén 15 percben, és aztán megnyitjuk a vitát, tessék. Right, uh, thank you very much. Um, Jó napot kívánok, elnök asszony! Köszönöm szépen, uh, mindenkit üdvözlök a teremben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy uh, önök előtt szólhatok. Mindig nagy öröm uh, Rafael úr mellett szólni, és hadd mondjam el, hogy nagyon nagy mértékben egyetértek azzal, amit ő mondott vannak olyan részek, ahol ö, nem vág egybe a véleményünk, de ö, majd erre is rátérünk. Ahogy valószínűleg tudják, én vagyok a főtitkára vagy végrehajtó titkára Manivalnak, ez az Európa Tanács legfontosabb pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni monitorozó testülete. Ugyanakkor én vezetem az egyik egyezményünk alapján, a 2005-ös egyezmény alapján működő monitorozási mechanizmust is. Erről is majd fogok beszélni önöknek, mert úgy gondolom, hogy ez egy elég fontos szerepet játszik Európa jogi architektúrájában. Én most az Európa Tanácsról is szólnék néhány szót, hogy mit is tesz ezen a téren. Természetesen már több mint 30 éve aktívan fellép ezen a területen, és az Európa Tanács volt valójában az első nemzetközi szervezet, amely arra figyelmeztetett, hogy mennyire nagy veszélyt hordoz magában a piszkos pénz bekerülése a pénzügyi vérkeringésbe. Az Európa Tanács ugye a jog alapján működő szervezet, és ezért nagyon foglalkoztatja a pénzmosás is most már. Az Európa Tanács felismerte, hogy a szervezet bűnözés ellen csak akkor lehet megfelelően és hatékonyan felvenni a küzdelmet, hogyha a pénzmosás ellen hatékonyan küzdünk. Úgy gondolom, hogy ez a szervezetbűnözésre is vonatkozik, mert az Európában, de továbbra is vonatkozik, mert az Európában igen aktívan jelen van. Rafael úr is beszélt róla, hogy milyen nehéz időnként bebizonyítani a szervezetbűnözés tényállását. Az a helyzet, hogy van egy csomó egyéni bűnöző, akik ugyan nem szervezetten, de mégis folyamatosan bűnözésből tartják el magukat. A civil társadalmat meg kell nyugtatnunk valahogyan, hogy ezeket az embereket is felderítjük, illetve azokat is lekapcsoljuk, akik pénzmosással foglalkoznak, és lehetővé teszik e bűnözők számára a túlélést, a vagyonokat is vissza kell szerezni. Ma 2012-ben én úgy gondolom, hogy a nyereségvágyból elkövetett bűnözés rendőri értelemből továbbra is azt jelenti, hogy a pénz után kell mennünk, különösen a nagy vagyoni haszonnal kecsegtető ügyekben. A hétköznapi normál rendőri nyomozással párhuzamosan követni kell a pénz útját is. Ezek a pénzügyi nyomozások teszik lehetővé ugyanis, hogy a súlyos pénzmosási ügyeket feltárjuk ugyanis nagyon súlyos, komoly pénzmosási ügyek vannak a háttérben, és nagyon komoly vagyonokat kellene visszaszereznünk. E célból megfelelő tagállami e, jogi keretekre van szükség, e, ahhoz, hogy el lehessen marasztalni e, a vagyonokat, tisztára mosókat, illetve nagyon fontos, hogy a zárolás és az elkobzás is hatékonyan zajoljék, és én itt nem csak a bűnből közvetlenül származó jövedelmekre gondolok, hanem a közvetettekre is, a jachtokra, a villákra, amelyeket tisztára mosott pénzből vásároltak. Fontos problémák mindezek, mondta Rafael is említette, hogy ahhoz, hogy mindez működőképes legyen 2012-ben, erőteljes jogi keretekre van szükségünk, különösen a vagyonok nyomon követése terén, amikor a vagyonokat külföldre viszik, illetve az elkobzás, lefoglalás, zárolás terén a 2005-ös egyezmény is ezt hivatott szolgálni. Ami az Európai Uniót illeti, nos, az Európai Unió pillanatnyilag saját jogi architektúráját igyekszik kialakítani, hogy kerethatározatokkal ezt az EU szintjén is megvalósítsa, és mint tudjuk, van egy irányelv tervezet az elkobzásról. Ez remek dolog, nagyszerű dolog. Azt szeretném ma délután mindenek előtt kifejezésre juttatni, hogy Európa szent szerte azzal fontos tisztában lenni, hogy a határon túlnyúló szervezet bűnözés nem áll meg az Európai Unió külső határain sem. Az Európai Unió keményen dolgozik, hogy a nyomozási jogkörök egységesen bővüljenek az EU-n, EU-n belül, ugyanakkor hasonló jogosítványokat kell létrehozni az EU-n kívül is, annak érdekében, hogy Európa szerte Európa más országaiban is együtt lehessen működni az EU-s bűnüldözőknek az ottani kollégákkal. Például Belgium és Lettország Ukrajnához is kell, hogy tudjon fordulni, Ukrajna is ratifikálta a mi egyezményünket. Tehát az lenne a fontos, hogy ugyanarra lehessen kérni mondjuk bankszámlák valós idős monitorozására kollégákat az EU-n kívül, mint amire az EU-n belül fel lehet őket kérni a szervezetbűnözés bűnözés küzdelemben. Erre majd vissza fogok térni, de röviden hadd szóljak a money Manivalról és A Manivalt 1997-ben hozták létre, 15. születésnapját most fogjuk ünnepelni a jövő héten. Eredetileg arra jöttünk létre, hogy azokban az Európa Tanács országokban lépjünk fel, amelyek a pénzügyi akció task force-nak nem tagjai. Múlt héten volt egy tanácskozásunk, szóval 97-ben az úgynevezett átmeneti államok részére jöttünk létre, de most már 12 ország ezek közül EU tagállam, és hamarosan Horvátország is csatlakozik 33 európai országra terjed ki a működésünk, és a miniszterek bizottsága Görzé, Jersey és Mansziget esetében is az Egyesült Királyság jelentkezése alapján kiterjesztette a munkánkat. Szóval mit is csinálunk, mi a célkitűzésünk, mi a jogállásunk. A miniszterek tanácsának közvetlenül tartozunk elszámolással. Az értékelés harmadik fordulójában hadd mondjam el, hogy most következik egy negyedik fordulója az értékelésnek a harmadik forduló ajánlásai alapján és ez a harmadik értékelési forduló érdekes eredményeket hozott. Először is hadd vessünk egy pillantást konkrétan arra a horizontális tekintésre, amit tavaly tettünk közzé a megállapítások, amelyekről be fogok számolni, kifejezetten a Manivel országokra vonatkoznak, de valószínűleg más európai országok esetében is megállják a helyüket, így EU tagállamok esetében is. Ami a preventív kötelezettségeket illeti, jelentős előrelépés történt az évek során, ezt találjuk az értékelésben, különösen a pénzintézeteknél zajló preventív munka esetében, is tudjuk, hogy nagyon komoly erőforrásokat fordítanak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére. Tehát minden manivál országban átfogó szabályozás alakult ki ezen a téren, és ahogy a normák fejlődtek, ezeket a szabályokat is módosították. Nagyon fontos a haszonélvező személyazonosságának a feltárása, a harmadik irányelv is szól erről az EU-ban, aztán a nyilvántartási kötelezettség nagyon fontos. Miért mondom, hogy nagyon fontos? Nos, azért, mert nagyon fontos, hogy a pénzintézetek pontosan nyilván tartsák az ügyfél kapcsolataikat, és hogy bármikor rekonstruálhassák a rendőrök a tranzakciókat. A 65%-a az országoknak teljes mértékben megfelel az elvárásoknak a pénzügyi szektor sokkal inkább támogatja a küzdelmet, mint a nem pénzügyi. A, a nem pénzügyi szektorban működő pénzátutalással foglalkozók például esetében sokkal kevésbé erőteljes az ellenőrzés könyvelők, a jogászok esetében is más a helyzet. A nagy pénzintézetek teszik a legtöbb bejelentést. Általában az ügyvédek nem nagyon szeretnek bejelentéseket tenni, és a nem pénzügyi egyéb cégek részéről is kevés bejelentés érkezik. Na most szeretném ezt árnyalni azzal, hogy mennyit fordít a magánszektor a pénzmosás megelőzésére, és azzal, hogy milyen eredménnyel jár ez a bűnöldözésben. Hadd mondjam el, hogy a bűnüldözés mindenhol emelkedő trendet mutat, a visszaszerzett vagyon azonban most is nagyon alacsony mértékű. Itt látható ezen a táblázaton 2005 és 2009 között, hogy a Manival országokban miként alakult a helyzet. Az egyik súlyos probléma az értékelők számára pontosan az volt, az elemzők számára, hogy kevés megbízható statisztikai adattal rendelkezünk, időnként következetlenségek vannak. Itt ügyességek, amott bíróságok, megint más helyen a rendőrségek állítják össze ezeket, attól függően persze, hogy a pénzmosás ki, pénzmosás elleni küzemet ki irányítja. Persze már ez a megosztottság önmagában is problémás. A legtöbb országban marasztaltak, ítéltek el embereket pénzmosásért, igazából kétjegyű számoknak kellene itt szerepelniük. A hatékonyság alapvetően azon múlik, hogy ez a bűnöldözés, az eljárás mennyire komolyan vehető. Ezek az adatok már nem ennyire optimisták, nem ennyire pozitívak, nem kötődik közvetlenül az eljárás megindításának ténye ahhoz, hogy vagyont is visszaszereztek volna. Emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, illetve egyéb pénzmosás ellenes eljáráshoz vezető bűncselekmények, tényállások. A valóság az, hogy az ügyészek, és magam is az voltam, inkább a könnyű eseteket mazsolázzák ki, saját magának most pénzt az illető, akkor vádat emelnek ellene, de ez nem igazán jelentős, nem növeli a beszedett pénzt. Az igazi probléma az, hogy nem látjuk megjelenni a harmadik személyek részére pénzt mosó, önálló pénzmosási ügyeket. Ezek nem jelennek meg, ezeket nem lehet bizonyítani. ügyvédek, könyvelők ellen több eljárásnak kellene indulnia, olyan pénzmosók ellen, akik életmódszerűen bűnöző emberek pénzét mossák tisztára. Az általános bűnöldözési rendelt bűnöldözési rendészeti munkáról beszélek. Lassan kifutok az időből. Csak arra szeretnék még rámutatni, mert többen beszéltek az STR-ekről. Nos, az ilyen gyanús tranzakciók bejelentésével kapcsolatban az egyik probléma az, hogy gyakorlatilag egyetlen olyan büntető eljárás sem indult és ért sikerrel, ami kifejezetten egy ilyen pénzintézeti tranzakcióra vonatkozó bejelentéssel indult volna. Ezek hozzájárultak az ügyekhez, de nem voltak meghatározóak. És gyakran nem áll arányban a megindított eljárások száma a bejelentések számával. Ez felveti a kérdést, hogy mennyire veszik komolyan a bejelentéseket, illetve hogy milyen színvonalúak a rendőrséghez tett ilyen bejelentések. Nagyon röviden következő lépések, egész Európában meg kell honosítani ennek a küzdelemnek a kultúráját, fontos lenne, hogy erre a küzdelemre fel lehessen használni a visszaszerzett vagyont, erőteljesebb lefoglalási, elkobzási rendszerekre van szükség, az emberi jogi bíróság bíráskodási gyakorlatának megfelelően jobb nemzetközi együttműködésre, illetve arra, hogy az összes európai állam ratifikálja a Varsói Egyezményt a rendőri munkát, a bűnüldözési munkát is javítani kell a pénzmosás elleni küzdelemben. Nagyon fontos tanácsként ajánlom a figyelmükbe az Írországban és az Egyesült Királyságban alkalmazott nem büntetőítéleten alapuló lefoglalás elkobzás intézményét is. És nagyon fontos az együttműködés a más országok részéről ezekkel az országokkal. Nagyon izgalmas, hogy belekerül -e ez majd az európai irányelvbe is. Elnézést, 19 percig beszéltem, remélem, hogy nem probléma, de remélem, hogy hasznos volt, amit mondtam. Köszönöm szépen, most pedig megnyitjuk a vitát. A Correggioi gimnázium tanulói üdvözlöm időközben Reggio Amelia tartományból, érkeztek egyik tagunk vendégei ők. Most pedig megadom, mielőtt megadnám a szót a képviselőtársaknak, még egyszer élnék egy kéréssel, ami remál délőtt is utaltam. Remélem, hogy valamelyikük majd erre egy választ tud adni. Hallhattunk a bankok szerepéről a pénzmosás kapcsán, de szinte úgy tűnik, hogy a bankok szerepe szinte egyfajta ö, kiegészítő jellegű a pénzmosási tevékenységekhez képest. Azok az adatok, amelyek rendelkezésünkre állnak, azok azt mutatják, hogy a bankoknak igenis hogy nagyon kedvezőtlen szerepük van a pénzmosási tevékenységekben. Délelőtt például felhoztam itt egy példát az önök előtt felszólaló előadók számára. Pontosan az olasz sajtóban ma reggel megjelent hírről van szó, azaz, hogy egyes nagy bankok, különösen a Barclays, körülbelül összességében körülbelül 4 millió eurót nyi hitelt nyújtottak például egy 20 éves fiatalnak, aki semmit nem dolgozik, semmivel nem foglalkozik. Egy 90-ben született szeméről van szó, egy milliót kapott hitelbe egy banktól, hogy vásároljon egy nagy éttermet, anélkül, hogy bármiféle információt kapott volna a bank róla. Az olasz bíróság nyilvánvalóan mindent lefoglalt, és a hitelt semmi se nyilvánította, teljesen helyesen, és a vizsgálatból az derült ki, hogy az a banki tisztviselő, aki ezt az ügyet végigvitte, az egész egyszerűen egy papír darabra feljegyezte, hogy ez a fiatal jó családból származik, mely jó család valójában egy mafőzó klán tagja. Tehát így módon ezt a hatalmas hitelt neki egészen nyugodtan meg lehet adni. Nos, ez az eset jött napvilágra, de hát ki tudja, hogy hány ilyen eset van még, amelyek nem kerültek napvilágra, és ez hatalmas nagy kárt okoz, ez a fajta eljárás. Kérdés, hogy miféle ellenőrzések vannak, vannak ellenőrzési formák, illetve van-e tudatosság a bankok szerepét illetően, a pénzmosási tevékenységeket illetően? Itt van például a pénzmosási tevékenységekre vonatkozó eljárások esete egy nagy összegeket illetően, néha inkább a kisebb összegű eljárásokkal foglalkoznak, és hát engem ez az egész ügy nagyon súlyosan nyomaszt. Szerintem ez egy nagyon súlyos dolog, hogy mi, mennyi fel nem derítetlen eset van még ezen a területen. Jakolino képviselő úr két szót két percben. Elnök asszony, sajnálom, hogy az első előadó asszony beszámolóját nem tudtam meghallgatni, elnézést kérem. A második és harmadik előadást meghallgattam, és ezek bizonyosan gazdagították a mai napot, ahol rengeteg remek előadást hallgathattunk meg, ezek bizonyosan hasznosak a tevékenységünkhöz. Itt közös nyelvezetet akarunk, közös jogszabályokat a maffia, a szervezetbűnözés, a pénzmosás elleni küzdelemben Európában. És utaltak itt bizonyos tapasztalatokra, mint például 86-ban az első pénzmosás elleni törvényre, aztán a terrorizmus elleni küzdelem megerősítésére, az Európai Unió egy megállapodást is kötött a SWIFT információ átadási megállapodás formájában ezen területen. Tehát amikor a bejelentésekről beszélünk, akkor el lehet mondani, hogy az az együttműködési kultúra még nem túlságosan erős, bármiféle ok miatt is van ez így. Európa egyébként egy új pénzmosás elleni irányelvet készít elő, valamint az elkobzás területén is új irányelv készül, tehát ezeket az összegeket azonnal be kell fagyasztani, amelyek eredete nyilvánvalóan ö, illegális. És aztán az európai közösségi jogszabályokat össze kell kapcsolni számos együttműködési megállapodásra a harmadik országokkal, hiszen a piac már globális, éppen ezért közös frontra van szükség ez a jelenségekkel szemben. Az önök nézőpontjából, az ágazati szereplők nézőpontjából mi lehet hasznos az Európai Parlament részéről. Most, amikor a pénzmosás elleni irányelv, illetve az elkobzás elleni irányelv végleges szakaszába érkezett, milyen intézkedésekre lehet még szükség, hogy ezen együttműködési megállapodásokat megerősítsük, ugyanakkor az elkobzás, illetve a lefoglalás eszközeit erősebbé alakítsuk. Önök szerint tehát milyen intézkedésekre van még szükség, amelyeket mi megvizsgálhatnánk, illetve itt utalok a mi dossziénkra is, amelyet majd kialakítunk. Itt is fontosak az együttműködési megállapodások, amelyek a tagállamok közötti bizalmon alapulnak, melyek célja az, hogy az illegális gazdaság ellen egyre erősebben fellépjünk, hiszen ez nagyon erősen összekapcsolódik a pénzmosás rendszerével. Elnök, köszönöm Jakolino úr, most Newton Dan úr következik két percben. The three speakers. Köszönöm. Először a hölgyhez fordulnék. Azt mondta, amit nem értettem, hogy legalábbis ezt hallottam, hogy a, a, a részvényesek eh, nyilvántartásához való nagyobb hozzáférést kérnek. Hát ezt én is lát, látom, miért nem eh, miért nem lehetnek eh, a bankok. Beszélt arról a következő hozzászóló, hogy más gazdasági bűncselekményekkel is foglalkozni kell. Nekünk, eh, hál' Istennek, a tagállami bűnözéssel nem kell foglalkoznunk, csak ha határon átnyúló jellege van. Azt is említette, hogy a civil társadalmat kell meggyőznünk. Mit, mit ért ezen? Mindenkit, aki nem bank, én is civil társadalom, vagy kit ért civil társadalmon, és hogyan lehet őket meggyőzni? Az ön tapasztalatával lehet, hogy vannak jó ötletei erre. Következő kérdésem. Említette, hogy eh, nagyon kis összegeket utalnak át ezek a kis eh, pénzáltató ügynökségek. Van rá bizonyíték, hogy, eh, hogy pénzmosásra használják ezt fel, vagy egész egyszerűen ez csak egy szabályozási eh, kiskapu. 50 év tapasztalatáról beszélt. Ön szerint mit tegyünk? Mi legyen az ajánlásunk a munkánk végén? Hogyan lehet ezt a dilemmát megoldani? És a harmadik hozzászólóhoz fordulok. Ugye fogy az időnk. Ringut úr többször említette a Varsói eh, egyezményt, az iPad-en meggoogliztam, és a Varsói egyezmény a, a, nyilván nem lehet az, amit én találtam, eh, ami az utazók jogairól szól de hogyha másikra gondol, akkor ez pedig nincs, nem, azt nem találom a Google-on. Mégis mire gondol. Se non c'è nessun altro intervento? Nos, tehát, hogyha nincs több hozzászóló, akkor most megadom a szót Anszibero asszonynak, aztán Rafael úr és Ringút úr kap szót 5-5 percben válaszoltnak a feltett kérdésekre, tessék. Köszönöm. Először az ön hozzászólására reagálnék, ha megengedi. Egy specifikus esetet említett egy tagállamban. Erre egy speciális jogszabály vonatkozik. Általában ilyen esetnek nem lenne szabad megtörténni. A pénzintézeteknek van belső kontrollmechanizmusuk, ahogyan kifejtettem, emberi nézőpontból és technológiai nézőpontból egyaránt, mely mechanizmusok nem tennék lehetővé az ilyenfajta incidensek bekövetkeztét. Tehát egy harmonizált európai jogszabályrendszer nem teszi lehetővé, véleményem szerint, az ilyenfajta eseteket. Ami pedig Newton Dan úr kérdését illeti a nyilvántartást illetően, a pénzintézeteknek ismerniük kell a, e- a tulajdonosok rendszerét, illetve a vállalatok részvényesi struktúráját. Nem ez a helyzet minden tagállamban, még nincsen kötelezettség a társasági jogban, jogban erre vonatkozóan mindenütt. Ez sajnálatos, mert gyakran a bankoknak a cégjegyzékekhez kell fordulniuk, vagy akár a Google-hoz, egyéb kereső motorokhoz az interneten, mert nincsen engedélyezett nyilvános naprakéz nyilvántartás, ezt illetően minden tagállamban. Ezt kérjük tehát, hogy legyen hozzáférés egy világos, pontos, naprakész információhoz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kötelezettségeinknek korrekt módon meg tudjunk felelni. well, there we are. You put me on the spot, so I'll try and do what I can to give you the benefit of hope. Hát most uh, jó sorokba szorítottak, megpróbálok válaszolni a kérdésekre. A civil társadalom mond én mit értek? A szabályozott uh, szektort kell, hogy lefedje. De a, a, a civil, civil társadalomnak még így is eh, nagyon nagy részét eh, fedi le. Azokra gondolok, akik így vagy úgy szabályozottak, és akiknek a, a jogszabályokat be kell tartania, és oda kell figyelni, időben, intelligens okos jelentéseket kell benyújtaniuk. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet jogszabályokra váltani, ezt a javaslatomat, de el kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan általános nézet, hogy ha sürgősen utalni kell pénzt, ilyen vagy olyan okból, előfordulhat, tehát hogyha egy, egy átutalást kell végrehajtani, sürgős átutalást, akkor először megejtik az átutalást, végrehajtják, és csak utána jelzik, hogy esetleg gyanús az ügylet, hiszen attól félnek, hogy egyébként nem kapnának jóvágyást a tranzakcióra. A kereskedelmi bankok a, az Európai Unióban nem tudom, hogy eh, hogy működnek pontosan. Tehát eh, a tranzakciót engedély nélkül is eh, végrehajtják, vagy sem. Valamit mondott, hogy mit, min lehetne javítani. Nos, megmondom, mit lehetne javítani. Például az Egyesült Királyságban a gazdasági bűncselekmények, amiben bele esik a pénzmosás is, nem szerepelnek a legtöbb rendőrség eh, fontossági listájának elején. Tehát ez nem tartjuk igazán fontosnak. Hogyha például egy bírósági tárgyalás során eh, a vádpontok közé tartozik egy gazdasági bűncselekmény is, akkor azt két okból teszik, cinikusokból, vagy azért, hogy nagyobb legyen a büntetés, több évet kapjon a tettes, vagy hogy könnyebben le, e, zárolni e, lehessen a vagyonát, vagy el lehessen azt kobozni. A következő kérdésére a válaszom. Nincsen empirikus bizonyíték arra, hogy eh, hol kell keresni a bajt, a nagy bankokban, a pénzmosás hol keresendő elsősorban, hogy oszlik ez meg mondjuk a nagy bankok vagy a kis eh, pénzátutaló ügynökségek között. Hiszen itt kis összegeket küldenek, 50 és 500 font közötti összegeket küldenek általában a Western eh, Unionnal. Uh, előfordulhat, hogy egyszerűen feltördelik ilyen kis összegekre eh, a pénzmosók, és úgy utalják át, de hát ez csak egy félelem, amire nincsen empirikus eh, bizonyítékunk. Ebben igaza van Newton Dan úrnak. Majdnem eh, fel is használtam az öt percemet. Számomra azonban lehet, hogy ez furcsán hangzik egy gyakorló szakember szájából, de hogyha ilyen kevés esetben emelnek vádat, például az Egyesült Királyságban, majdnem közel kerültünk ahhoz, hogy a, a pénzmosást dekriminalizáljuk. Erről folyt a vita. És nagyon sokan mondták nálam, jóval befolyásosabbak is, hogy ne dekriminalizáljuk, tehát eh, mindenképpen maradjon törvénytelen a pénzmosás, csak azért, mert eh, kevés esetben emelnek vádat, azért még maradjon ez egy bűncselekmény. Tehát mindig megvan ez a fajta feszültség, a kereskedelem, a az a szándék, hogy a brit szigetek továbbra is a pénzvilág egyik fő központja maradjon, illetve a pénzmosás elleni harc. Ez a kettő az, amit össze kell valahogy egyeztetnünk. Yes, uh, thank you very much. Actually, could I just pick up on um, Monty's actual last answer? Az utolsó uh, money laundering regulations. is... Monty, Monty válaszára um, visszautalnék. Nagyon sok országban, Európában az Európai Unióban van, nincsenek büntetőjogi szankciók a pénzmosás ellen, hiszen a nemzetközi egyezmények lehetővé teszik, hogy a megelőzésben ne csak büntető, hanem a, igazgatás, közgazgatási szankciókat is alkalmazzanak. Tehát ez nem csak egy angol dolog, hogy mi nem büntetjük szigorúan a, pénzmosást. Hát térnék még eh, két dologra, a pénzváltókra, illetve a, pénz átutaló ügynökségekre. Volt ügyészként tapasztalatom, tapasztalatból tudom, hogy az elmúlt tíz évben legalább két vádemelés volt, amire én emlékszem, amikor is eh, egy pénzváltót, egy londoni pénzváltó ügynökséget azért fogtak perben, mert pénzmosást végeztek. 14 évet kaptak az elkövetők, és igen komoly vagyon foglaltak le. Tehát a pénzváltók szerepét semmiképpen se becsüljük alá. Az elmúlt években pénzmosással kapcsolatos szakértelem sok tagállamban bizony nem olyan mély, mint mondjuk egy brüsszeli vagy egy londoni bank esetében. Tehát van még bőven dolgunk azon a téren is, hogy az emberek valóban tisztában legyenek azzal, hogy milyen normákat kell betartaniuk. Visszatérve a Varsói Egyezményre ez egy rövidítés. Miért? Azért, mert nagyon-nagyon-nagyon hosszú neve van. Idézem. On laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism. Ez tehát a teljes címe. Newton Dunn úr, ezt mi csak Varsói Egyezménynek hívjuk. Nem azért mondom ezt, mert ez Európa tanácsegyezmény, ami a, először vezette be azt a fogalmat, hogy nem ér véget a bűnözés az unió határainál. teron átnyúló szervezett bűnözői csoportok vannak, vannak ezeknek központjai az Európai Unió határain és az Európai Unión belül. A nemzetközi bűnözés elleni harcban nagyon fontos, hogy a kölcsönös jogsegély eh, rendszere nagyon jól működjön az uniós és nem uniós ország között, akár csak két uniós ország között. Talán azt említette, amikor feltett a kérdését, hogy a tagállamok között valamiféle eh, megállapodásra szükség van, pedig pontosan erre nincsen szükségünk a két oldalú megállapodásokra a tagállamok között. Egy multilaterális eszközre van szükség, ami világosan egyértelműen kimondja minden ratifikáló fél számára, hogy mik a kötelezettségeik e tekintetben. Az Európai Unióban, ahogy ezt említettem, bár nem volt elég időm ezt alaposan kifejteni, amit sajnálok, az Európai Unióban jelenleg, hogyha a tagállamok a kölcsönös jogsegély egyezmény jegyzőkönyvét végrehajtanák, akkor elméletileg, elméletileg, hangsúlyozom, minden tagállamnak információt kellene tudni nyújtani egy persze mindenféle eljárási garanciák mellett megfelelő tájékoztatást kellene eh, tudni adniuk a pénzmozgásokkal, számla eh, ügyletekkel kapcsolatos, illetve egy adott személy számláját, számláit figyelemmel kellene tudni követni az említett egyezmény szabályai eh, keretében. Tegyük fel, hogy ez működik az Európai Unióban. Na jó, ez csodálatos, de mi van akkor, hogyha Oroszországtól, Ukrajnától, vagy, vagy Manival országokból, Balkán országokból, Déket Európából kell információt szerezni. Ukrajna ezt az említett egyezményt ratifikálta, Albánia szintén. Több ország fogja ezt még a közéjövőben ratifikálni. Ebben a helyzetben az azt jelenti, hogy az uniós tagállamok, amelyek ratifikálták ezt az egyezményt, kérhetik, ugyanazt kérhetik Ukrajnától, mint amit Franciaországtól ami a nemzetközi együttműködés szempontjából végre közös európai normákkal rendelkezünk. Majd. Ezt különösen fontos hangsúlyozni. A jelenlegi helyzet az, hogy 13 uniós tagállam, hogyha Horvátországot is beszámítjuk, ratifikálta ezt az egyezményt. De ez 10 tagállam és maga az Európai Unió aláírták az egyezményt, de nem ratifikálták még és több fórumon is próbáljuk az Európai Unió intézményeit arra ösztönözni, akár csak a tagállamokat, mert egy brittől érkezett a, a kérdés. Az Egyesült Királyság se nem írt alá, se nem ratifikálta az egyezményt. Egy felsőházi bizottság ajánlás egy pár évvel ezelőtt engem itt meghallgattak, és én azt javasoltam, hogy ezt fogadják el, és érdekes módon az Európa Tanácsban a szövegező csoportot pont egy brit vezette, brit elnök lett készült a szöveg, mégsem írtuk alá, és ratifikáltuk még mi, britek. Az Európai Unióban a saját eszközeink súlyát eh, mindig látjuk, de nem szabad eh, elfeledni, hogy szomszédaink is milyen fontosak ebben az együttműködésben. Grazie nostri ospiti per... Eh, Köszönöm vendégeinknek előadásaikat, elképzeléseiket, észrevételeiket. A korábbi előadókhoz hasonlóan felkérem őket, hogy hagyják meg a titkárságnak beszámolóikat, illetve további írásbeli elképzeléseket is szívesen várjuk. Kérem, hogy a következő panel vendégei fáradjanak fel az elnöki pulpitusra. Szeretném felhívni kollégáinkat arra, hogy ma este vegyenek részt a második idő című film öm, vetítésen ez a Via Dameio gyilkosságokkal foglalkozik. Borsalino asszony szervezte ezt, illetve a Nisettai államügyész is részt vesz, továbbá Hannes Svoboda is vendéglátója ennek az eseménynek. Most pedig nézzük a negyedik panelt, a, pénz, a harmadik panelt, a pénzáramlások ellenőrzése, az nem együttműködő területekkel és a készpénz mozgások ellenőrzése. Sebastian Fiedler fog beszélni először német bűnügyelendőrségi tisztviselők szempontjából a pénzmosási vizsgálatokkal kapcsolatosan a nem együttműködő területek tárgyában. Jeremy Carver következik a Transparency International részéről majd pedig Len Carlo van Hojkelom következik az Európol részéről, az Athena műveletről beszél majd nekünk, a fizikai készpénzmozgások felderítéséről, a pénzmosás megelőzése egyik elemeként. Minden előadó 15 percet kap beszámolóként, és aztán megnyitjuk a vitát. Először tett Sebastian Fiedler kap szót, aki a német tapasztalatról fog beszámolni. A törvény alkalmazását illetően a nem együttműködő területeken, illetve a különböző nyomozási tevékenységekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen az üdvözést és a meghívást. Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy itt most a gyakorlat nézőpontjából mutassam be ezeket a dolgokat. A Német Bűnügyi Rendőrségi Tisztviselők Szövetségének tagja vagyok, és már jó pár éve nagyon sokat foglalkozom a gazdasági bűnözéssel, és szakmai szervezetünkben két és fél éve nagyon intenzíven foglalkozom a pénzmosással, illetve azokkal az áldatlan állapotokkal, amelyek Németországban kialakultak ennek kapcsán. Nos, tehát az előadásom ö, címe nagyon sok teret enged, és én úgy próbáltam ezt strukturálni, hogy az Árnyék pénzügyi helyszínekről szeretnék valamit mondani, a nem együttműködő államok vonatkozásában, a pénzmozgások ellenőrzése kapcsán, illetve hogy ezek az ellenőrzések mennyiben indokoltak a gyakorlatban. Aztán itt a gyakorlati tapasztalatok alapján fogok szólni elsősorban. Sokat beszéltem egyes kollégákkal, kollégákkal, még ezen előadást megelőzően, és konkrét eseteket szeretnék majd felhozni itt előadásomban. Az első részben pénzügyi helyszínekről fogok szólni, amelyek nagyon sok gondot okoznak a nyomozási eljárások során, második részben pedig a perspektívát váltva Németországot szeretném bemutatni, hogy ö, mi történik akkor, hogyha más országok ö, veszik fel velünk a kapcsolatot pénzmosási tevékenységek, illetve ö, vagyontárgyak lefoglalása kapcsán, amelyek bűncselekményekből származnak. Ez egy aktuális politikai vita, és azt vizsgáljuk, hogy a pénzmosás ellenőrzés hogyan működik az egyes államokon belül, kapcsolódva az előző előadásokhoz. Az utolsó részben pedig néhány konstruktív javaslattal élnék. Nos, tehát az első rész a nem együttműködő államok kapcsán, ez szerepel a címben. Már elmondtam, hogy az árnyék pénzügyi helyszínek a jobb ö, meghatározás Justice Network ö, mm, definícióihoz tartom magam. A nyomozati eljárásaink tapasztalatai megegyeznek ö, ennek a definícióival. Az egyik állam amivel az egyik leggyakrabban kell foglalkoznunk. Nos, ez nem fekszik, fekszik túl messze tőlünk, Ciprusról van szó. Nagyon sok uh, nyomozási eljárás uh, foglalkozott a közelmúltban ezzel az állammal, a modus operandit illetően itt főleg arról van szó, hogy ott postafiók cégeket alapítanak, álcégeket, amelyek ott aztán bankszámlákat nyitnak, és a nyomozási eljárás során hogyha ismerti velük, hogy ott vagyonértékek vannak, akkor nagyon lassan zajlik a jogsági eljárás, és az a fő probléma, hogy rengeteg ilyen esetünk van, amikor le akarunk foglalni, el akarunk kobozni vagyonértékeket, vagy pénzmozgásokat akarunk felderíteni, akkor a jogsegély az egyik legnagyobb eljárási akadály. Itt a, hogyha valaki már őrizetben van, akkor a lehető leggyakrabban le kell bonyolítani az eljárást, és a jogsegély az ilyenfajta dolgokat nagyon negatívan tudja befolyásolni ebben az esetben. Aztán Ciprus részéről egy feltételt támasztottak, olyan feltételeket támasztottak a nyomozóinkkal szemben, amelyek túl magasak, a bűncselekmények és a gyanúsítottak megnevezésén túlmenően azt is tudni akarják, hogy milyen utakat jártak be a pénzmozgások, tehát itt nyilvánosságra akarják hozatni velünk a nyomozásokat azok folyamatában, még a konkrét válaszok előtt. Itt a működési módra szeretnék fókuszálni, illetve az ügyek összetettségére. Most például van egy aktuális eset, egy koraszaui hajó az angol csatorna szigeteken van bejegyezve Európán kívül. Van egy látszatcég, egy álcég, amely ezt a bejegyzést foganatosította, ennek székhelye Gibraltáron van, és most el lehet képzelni ezt a rengeteg rendeltetési helyet, hogy ez milyen problémákat okoz a jogsegély kapcsán, és mennyire hosszúra nyújtja ezt a folyamatot. Egyáltalán nem könnyű ezeket az eseteket felderíteni. Itt a, nem csupán arról van szó, hogy nincs kapcsolatunk a nyomozati hatóságokkal, hanem nagyon nehéz konkrét uh, ismereteket nyerni egyáltalán az eljárással kapcsolatosan. Jelenleg Szingapur és Hongkong is érdekes destinációk a bűnözők számára. Ez attól is függ, hogy Németország nagyon közel van Svájchoz, nos, hogyha visszatérünk az adóigazságosság hálózataihoz, akkor Svájc az első számú helyszín, itt 30%-ot tesz, 30 tesz ki az elnyék pénzügyi helyszíneken lévő svájci vagyonértékek összessége az egészhez képest. És itt egyrésztről szó van a konkrét együttműködéssel, a rendőrségi kollégákkal, az igazságügyi hatóságokkal, ez kiváló, kiemelkedő. Itt a jogség, jogsegély problémájának időtartama. Tehát ezeket már be kell vinni a nyomozásba, ezeket a konkrét válaszokat, de nagyon hosszú ideig tartanak ezek a jogsági eljárások, vannak mindig bírósági panaszos felebezési lehetőségek, és azok extrém hosszúra nyújthatják ezeket a nyomozásokat. Tehát így nincs lehetőség a rejtett számlainformációkhoz való hozzájutáshoz a gyanúsítottak esetében, mert a bíróságot először mindig megfelelően tájékoztatni kell. Az eljárásmód itt az elcégek problémája, amelyeket ott alapítanak, és amit ott engedélyeznek, hát az teljesen katasztrofális. Nagyon sok olyan esetet figyeltünk meg, amikor a vagyonkezelő egy elcéget hoz létre, és ott van egy audit társaság is, amely létrehozza magát az elcéget az adott országban, és az megvilágítja, hogy milyen nehézségek léptek fel a konkrét eseteinkben, a bankokat illetően éppen az imént vetődött fel ez a kérdés. Nos, a kétféle tapasztalatunk van. Egyrésztről Németországban a pénzmosási esetek 90%-ának a pénzintézetektől származik. Nagyon sok nagy esetünk van, itt megint csak svájci pénzintézetek kapcsán, vagy akár az USA vonatkozásában is volt egy nagy svájci pénzintézet, amely 1 milliárd eurós nagyságrendben él, életbiztosításokba rejtett illegális pénzeket, és itt láthatjuk, hogy az ottani nyomozati hatóságok nézőpontja némileg más, nagyon sok kolléga nem érti, hogy egy ilyen pénzintézet egyáltalán hogyan tevékenykedhet továbbra is a német piacon egy ilyen eset előfordulása után. Nos, perspektíva váltás után azt szeretném bemutatni, hogy nálunk sem egyszerű a helyzet, és itt megnézzük, hogy mi a helyzet más országokban a jogsegély kapcsán. Szerintem a jogsegély az egyik kulcs a sikerhez. Nagy egyszerűsítésre van itt szükség, bármilyen úton történjék is ez. Van egy némileg aktuális eset egy holland kábítószer kereskedő, aki 20 millió eurós bevételre tett szert kábítószer ügyletekből, a holland felismerések szerint ingatlan vagyonban rejtette ezeket a jövedelmeket Németországban. Nos, itt van egy jogsegély kérelem ebben az ügyben, és most meg kell keresni ezeket az ingatlanokat Németországban, és bizonyos hibás eljárások ahhoz vezettek, hogy egyetlen centet sem lehetett lefoglalni ebben az ügyben. Ez azért jelentős frusztrációt okoz az eszközök hatékonyságát illetően. Persze jók az irányelvek, de itt hatékonyságra van szükség, a szabályok hatékonyságára. Ezt a mindennapjainkban tapasztaljuk állandóan. Ez a kerethatározat ott is érinti az elkobzásra vonatkozóan. Ezt is máshogyan hajtják végre, az egyes tagállamokban máshogyan értelmezik. Noha a kölcsönös elismerés elvének érvényesülnie kellene, mégis máshogyan hajtják végre ezt a rendelkezést. A helyi bíróságok gyakran tagállami bírósági határozatot hajtanak végre, jó lenne, hogyha egy másik bíróság határozata is azot, azonnal végrehajtandó lenne, ahogyan például az európai elfogató parancs is működik. A pénzmosás elleni küzdem Németországban. Most uh, saját tapasztalataim alapján számok belül a témáról. Itt vannak kapcsolódási pontok az előttem szólókkal, azon kérdéseket illetően is, amelyek felvetődtek, mit is jelent a tudatosság növelése, ki van érintve. A pénzmosási bejelentés a 90% a pénzügyi ágazattól származik, a Európa szinten ez a szám, ez 80 százalék, tehát csak 20 érkezik a gazdaság élet egyéb ágazataiból. Úgy vélem, hogy itt első lépésben szükséges a vállalkozók tudatosságának növelése, hiszen egyesek, akik a pénzmosási tevékenységben érintettek lehetnek, azoknak nem feltétlenül van ö, tudatosságuk, vagy ö, nincs feltétlenül ismertük arról, hogy ez érintheti őket, vagy miért fontos ez, és ez nagyon nagy nehézséget jelent a teljes vitában, a tagállami illetve politikai területen, a belpolitika területén is. A biztonság érzése nagyon erősen latba vetődik, amikor halljuk, hogy micsoda esetekről beszélünk, akkor nem lehet kicsinyíteni ezeket az eseteket vagy jelenségeket, hanem világosra kell tenni, hogy miért is fontos a segítség, a támogatás, a gazdasági szereplők figyelmét fel kell hívni ezekre a problémákra, mert a gyanús esetek bejelentése csak így lehet hatékony. Meg kell érteni, hogy miért is fontos ez. Egy egyszerű példa, egy autókereskedő példája, akinek tudnia kell, hogy miért fontos, hogy kétség esetén egy akár 70 ezer eurós ügyletet bejelentsen a megfelelő hatóságnak. Nagyon sok esetben ez nem történik meg, ugyanígy igaz ez az ingatlan szektorra, például egy tanulmányt tettek közzé azt illetően, hogy nincs tudatosság az ingatlan szektorban ezen témakör iránt. Nincs lehetőség arra, hogy például kényszerelverések esetében Németországban az ingatlanoknál megállapítsuk, hogy a pénz milyen forrásból érkezik egy ingatlan vásárlásánál, akár készpénzben is lehet fizetni, és nincs lehetőség arra, nincsenek törvényes lehetőségek, hogy kötelezzük azt, hogy aki megvásárolja az ingatlant, az igazolja, hogy milyen forrásból érkezik a pénze. Tehát az ingatlan ágazatnál ez a helyzet, ezen tanulmány szerint, és a mi tapasztalatunk is azt mutatja, hogy nincs tudatos, tudatosság ezen téma iránt az ingatlan ágazatban. Aztán itt a tudatosság sem elegendő, hanem felülvizsgálatra is szükség van. Ezt a bankok esetében is az egész gazdaságot illetően megfigyelhetjük. A compliance, a megfeleltetés témája csak akkor merül fel, ha valami történt, vagy pedig kívülről van nyomás az adott ágazatra, csak akkor jönnek ezek az ösztönzések az önszabályozásra, és eh, igaz az, hogy vannak felügyelő hatóságok, és több eh, jogsértési eljárás is zajlik, több eh, németországi tartományi hatóságot illetően is, de a felügyelet hatékonyságáról még nem beszélhetünk. Több mint 200 felügyeleti hatóság van, önkormányzati, körzeti, miniszteriális szintű, és a személyzet nem rendelkezik elegendő szakértelemmel, illetve nincs elegendő munkatárs, és ez továbbra is kudarcra kárhoztat minket. Az utolsó részben a javaslatokról beszélek, amelyek fontosak lehetnek. Az egyik fontos üzenet a politikai diskurzusban az az üzenet, hogy sokkal többe kerül a bűnözés ezen a területen, mint a bűnözés leküzdése mindig azt hallhatjuk dogmaként előadva, hogy a bűnözés leküzdésre mm, fordítandó összegek csökkennek nagyon sok területen, ez katasztrofális, ahhoz vezet, hogy a politikai döntéshozók természetesen prioritásokat kell, hogy meghatározzanak. És akkor itt vannak egyéb jelenségek Németországban, itt vannak például a szalafistákkal kapcsolatos nehézségek, nagyon sok problémát le kell küzdenünk, de ez ahhoz vezet, hogy aztán már nincsen elég forrásunk, vagy a forrásaink csökkennek, és igazából ez sokkal több pénzbe kerül, mint amennyit befektetünk ezen területbe. Ez úgy tűnik, mintha a szakszervezet részéről lenne egyfajta plakátszerű kiáltvány, de ez tényleg a valóság. Aztán nem csak a minőségről, a, nem csak a mennyiségről, a minőségről is szükség van, szerintünk szükség lenne egy vitára a minimális követelményeket, illetően a nyomozati, nyomozási hatóságok képesítését, illetően ez vonatkozik az államügyészekre és a bűnügyi rendőrség munkatársaira is. Itt is növelhető lenne a hatékonyság. Végezetül és ezzel lezárnám a beszámolómat, azt javasolnám, hogy nagyon sok területen még túl kevés a tudás, az ismeret, sok helyen csak sejtéseink vannak, itt-ott van egy-egy tanulmány, de egy átfogó ö, mm, megközelítés ö, még hiányzik, és itt a fel nem derített ö, esetek ö, vizsgálatára lenne szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm Fiedler úr, Jeremy Carver kapszót tessék. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívott, hogy beszéljek a Transparency International képviselőjeként. Mindjárt el kell, hogy mondjam. Én civil képviseleti képviselő vagyok, Newton Dan úr, Monty Rafael úrtól ezt kérdezte. A Transparency International úgy gondolom, hogy most már elég jól ismert. Nem is azért vagyok itt, hogy arról beszéljek, hogy mivel foglalkozik a Transparency International, és nem is igazán a korrupcióról fogok ma délután beszélni. Felesleges a korrupcióról, mint a pénzmosás egy aspektusáról beszélni a pénzmosás az a kapcsolatos munkát jelent, hogy az illegális pénzmozgásokat feltárjuk és leállítsuk. Lehet szó itt korrupcióból származó pénzről, vagy terrorizmus finanszírozását szolgáló pénzről, vagy bármi másról. Ha megnézzük a számadatokat, akkor azt találjuk, hogy 20-30 milliárd eurónyi korrupcióból származó pénz mozog a világban évente. Ez nagyon sok pénz. De a teljes törvénytelen pénzmozgás a pénzügyi rendszerben valószínűleg 1,5-1,8 trillió euró lehet az egészen csillagászati összeg, hogyha 10%-kal csökken ez, az már óriási eredményt jelent a társadalmak számára, illetve a probléma visszaszorítása szempontjából is, és nagyon fontos lenne, hogy ez megtörténjen, mert minden statisztika azt mutatja, hogy egyre nagyobb a pénzmozgás, sőt, exponenciális mértékben növekszik, nem csökken arra is rá szeretnék mutatni, hogy bár a, a renden az szerepel, hogy a nem együttműködő területekről beszélek, én sokkal liberálisabban tekintem a nem együttműködő területek kérdését, sokkal szélesebb körű definíciót adok neki. A pénzügyi akció eh, task force listáján eh, Irak, Észak-Korea, Bolívia, Kuba, Ekvádor is szerepel ugyanis. Nagyon fontos, hogy eh, jelentős tőke vándorol el, és ezek az országok azért is működőképtelen, vagy diszfunkciótól szenvedő országok, mert a pénzek ezekből az országból elmenekülnek. Ez fontos számukra, de úgy gondolom, hogy önök az Európai Parlament részéről ezen az ülésen most nem erről akarnak persze beszélni koncentrálhatnánk a hagyományos értelemben vett adóparadicsomokra, a pénzmosás hagyományos helyszíneire, mondjuk Vanuatu-t, vagy a csendes óceáni, karib-tengeri helyek közül számosat megneveznek, akik az adóparadicsom kifejezést hallják. Egyesek EU tagállamoknak a részei, például független brit területből van 14 is, meg a brit koronához tartozó területekről is lehet szó, Hollandiához, Franciaországhoz tartozó területekről. Mindezeknek megvan a szerepük e, ezen a téren, de a lényeg az lenne, hogy a nagy szerepvállalókra összpontosítsunk. Említették, hogy Svájc a legjelentősebb Németország szempontjából, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unión belül az Egyesült Királyság a legjelentősebb e, szereplő, többször elhangzott Éva Zsoli e, francia vizsgálóbíró sokszor beszélt róla, John Moscow, a New Yorki főgyész helyettes is gyakran a londoni City-t nevezte meg, mint legnagyobb pénzmosó helyet a világban. Na most ebben van igazság, egyszerűen azért, mert ez a világ legnagyobb pénzügyi központja eleve Carter úr, bocsánat, Contado. Vorrei che lo sottolineasse. Jó lenne, hogyha ezzel a szemponttal bővebben is foglalkozna. Ne higgye azt, hogy mi ismerjük ezt. Um, the City of London is the largest... Szóval a Londoni City a legnagyobb pénzmosó központ a világban, egyszerűen azért, mert a legnagyobb pénzvolumen a Londoni City-n keresztül közlekedik a világban felesleges azt hangoztatni, hogy egyes részei nem hibásak a CT-nek, a rendszer a lényeg. A Transparency International-nél gyakran folytatunk vitát arról, hogy mire kellene a figyelmünket összpontosítani. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy egy korrupt tranzakció egyik oldalán van valaki, aki korrumpál, és van a másik végén egy másik személy, akit korrumpálnak. Ugye bipoláris tranzakció ez de a korrupció esetében és gyakorlatilag minden esetében, amiről itt ebben a szakbizottságban beszélünk, három fél van valójában. A, ugye vannak a közvetítők is. Ezek a közvetítők, pénzügyi közvetítők maguk nem feltétlenül ö, ö, rosszak, megpróbálnak olyan helyesen eljárni, amennyire csak tudnak, ö, de működtethetik jól, meg rosszul a rendszert. Na most az a helyzet, hogy a rendszer nem jól működik, és alaposan meg kell különböztetni, illetve alapos, alap, mélyreható változásra van szükség a rendszer működését tekintve. Menjünk vissza egy generációval a pénzmosás elleni szabályozás kezdeteihez, akkor a kereskedelmi bankok, vagy a lakossági bankok igenis feltették az érzékeny kényes kérdéseket az ügyfeleknek, ugyanis fontos volt nekik, hogy tudják, hogy kik az ügyfeleik, hogy mire használják a pénzt, mit akarnak vele csinálni, honnan származik az. Aztán valahogy az történt a szabályozással, hogy a folyamatban ennek a tényezőnek a jelentősége elhalványult, egyfajta kipipálási gyakorlattá vált. Az nem baj, hogyha kipipálnak valamit, csak nem tudjuk megérteni valójában, hogy mi zajlik a háttérben. Gyakorlatilag az az eredménye, hogy ez a bejelentési kötelezettség szinte eredménytelen marad tehát a pénzmosás ellenes folyamathoz a bankok hozzájárulása így nem tud gyümölcsöző legyen, csak egy töredéke a bankok erőfeszítésének er eredménye, Tehát csak egy töredék esetében indul eljárás, nagyon kevés büntető szankciót szabnak ki. Nagyon várom az új szabályozást, de nem igazán a szabályozásra van szükség, hanem arra, hogy jobban értsék az emberek, hogy miről is szól ez a folyamat, és azt szeretném, hogy mindenki lássa át, hogy mekkora a felelőssége abban, hogy előmozdítja vagy fékezi a folyamatot. Szerintem életbevágó fontosságú, hogy ez a folyamat így zajoljék. A bankszövetségtől beszélt egy hölgy, én már hallottam korábban is a mondani valóját. Azt mondta, hogy a bankok felelősek a 80%-áért a, a gyanús tranzakciók bejelentésének. És büszke is volt erre. De persze senki nem használja fel ezeket a bejelentéseket, és ez frusztrálja őket. Nos, valóban így van, hogy a problémáknak a 80%-a a bankoktól ered, nagyon fontos lenne, hogyha hatékonyabban történne mindez, és javítani lehetne ezáltal a rendszert. Például egy egyszerű illusztrációval szolgálnék, elnök asszony, ez segít majd az önkérdésének a megválaszolásában is. Múlt héten Londonban volt egy eljárás, egy nigeriai születésű brit UBS broker ügyében másfél milliárd font elsibolásáról volt szó. 7,5 milliárd font volt a teljes tét, óriási összegek ezek nagyon könnyű ezt a pénzt átmosni a rendszeren. Ez azt jelzi, hogy valami reménytelenül elromlott, valami nagyon nem jól működik. Kik azok, akiknek jobban kellene érteniük a rendszer e, Elnézést, legnagyobb tisztelettel mondom, az európai parlamenti képviselők között sincsenek szerintem olyan matematikusok, akik a derivatív ügyletekkel annyit foglalkoztak volna, hogy pontosan értsék, hogy hogyan is zajlik mindez. Tehát feltételezni azt, hogy önök megtalálják majd a választ, a legnagyobb tisztelettel mondom, a képzelet szüleménye. de hogyha elvárhatjuk attól a szektortól, ahol ezek az emberek működnek, hogy jobban értse, hogy miről van szó, a Barclays egy 20 évesnek egy millió eurós kölcsönt adott, mondta az elnök azt később aztán ezt leírták, ez csalás volt. Ilyen esetekre bármikor fény derülhet. Ki írja le a veszteséget, a Barclays, illetve a részvényesei, a tulajdonosai. Hát valamilyen módon ez biztosítva is van valószínűleg. Úgyhogy ez a származékos ügyfelekkel való, ügyletekkel való kereskedés egyre kockázatosabb adósságokat eredményez, minél kockázatosabbak ezek az adósságok, annál több pénzt lehet belőle csinálni. Julian Lepet három-négy évvel ezelőtt írt egy könyvet, amely kiválóan leírja, hogy hogyan is néz ki ez a helyzet. Szóval a bankok óriási kockázatokat vállalnak, a nemzeti közösségeknek és az adófizetőknek is ilyen kockázatokat kell ilyenkor vállalniuk, hogy támogassák őket a működésükben. Nagyon nehéz megtalálni a módját a helyzet megfordításának. Úgy gondolom, hogy a közvetítőkön múlik sok minden, és nem csak bankok szerepelnek pénzügyi közvetítőként, alapvetően bankok ezek, ugyanis a bankokon keresztül áramlik a pénz, de az ügyvédeket is szeretném itt megnevezni, többször is hallottuk, hogy nem annyira jelzik a e, gyanús tranzakciókat, ez lehet, hogy igaz. Ezt tudom, hogy az Európai Ügyvédi Kamara e, nagyon hezitált, hogy részt vegyen ebben a folyamatban. Én e, gyakorló ügyvéd vagyok mind a mai napig. Úgy gondolom, hogy az ügyfeleim tevékenységéért felelősséget kell vállalnom, hogyha megkérdőjelezhető vagy bűnös cselekményt követnek el, akkor én is felelős vagyok ezért. és nagyon erőteljesen mondom, az ügyvédi kamarának meg kell győzni a tagokat, hogy felelősen járjanak el. Az összes ö, ö, szakma képviselőire igaz ez, a biztosítókra is. Ö, nagyon sikeres és nagyon széles körű a pénzügyi közöttetők világa, ebben mindegyikünknek felelőssége van, és mindenkinek meg kell változtatni a nézeteit, és tisztában kell lennie ezzel. Az utolsó dolog a kockázattal kapcsolatos milyen kockázattal jár az, hogyha egy bank nem tár fel egy gyanús tranzakciót? Hát nincs nagy kockázat, van egy hely azonban, az Egyesült Államok, ahol igenis ilyenkor büntetést kockáztatnak, sokáig a bíróságokon nem lehetett kikényszeríteni a törvényeket. A jogászok és nagyon hatékonyan együttműködnek a rendőrséggel, a bűnüldözéssel, amelyek a bankokra és másokra nagyon jelentős pénzbírságokat szabnak ki. Időnként az USA világában még a bűncselekménynek tűnő dolgokért is bírságolni lehet nagyon jó, eh, nagyon jó lenne, hogyha nem csak az Egyesült Államok eh, tenné kockázatossá az ilyen eh, cselekményeket a bankok számára a világon. Fontos, hogy Európában hiszen Európa jelentős pénzügyi közvetítő szerepet játszik. Igenis, legyen kockázatos a bankok számára az, ha így járnak el. A UBS megengedte ennek a brokernek, hogy másfél millió fontot, másfél milliárd fontot hát eljátszon. Kapott egy pénzbírságot a végén, ez szánalmas. Köszönöm. Grazie, Mr. Carver. Mm. Köszönöm, Carver úr. Ne feledkezzünk meg a közjegyzők szerepéről sem az ügyvédek mellett azt hiszem, hogy ezt nyugodtan szürke zónának tekinthetjük, amely támogatja, segíti a szervezet bűnözés szereplőit, amikor pénzmosási tevékenységekről van szó. Carlo van Hojkelom kap szót az Európol képviselője, aki az Aténa művelőtről beszél, valamint azon intézkedésekről, amelyek a fizikai készpénzmozgások felderítésére irányulnak a pénzmosás megelőzéseként. Kérem, Hojkelom úr, röviden fejtse ki, hogy mi is az Európol, és mit is tesz azon hallgatónk javára, akik itt vannak a teremben velünk. Thank you, Mrs. Uh, Chairperson. Uh, good afternoon, ladies. Köszönöm, elnök asszony, jó napot, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Carlo van Hökelomnak hívnak, a gazdaság és pénzügyi eh, bűncselekményekkel foglalkozó osztályvezetője vagyok az Európolnál, azt hiszem az Európolt nem kell bemutatnom. Feladatunk, hogy a tagállami rendőrségeket segítsük a komoly szervezett határon átnyúló bűnözés felderítésében. Ennyit tehát bemutatkozásképpen. Engedjék meg, hogy két témáról is szóljak. Először is a készpénz eh, csempészet, eh, nagy mm, mennyiségben történő készpénz csempészet, pénzcsempészet jelenségéről, az 500 eurósok szerepéről beszélnék ezután ebben a folyamatban. Hogy azt már jeleztem, a elmúlt évtizedben a bűnüldöző szervek arra lettek figyelmesek, hogy eh, nagy összegű eh, pénz eh, csempészet terjedőben van, bármiféle úton, módon, közúton, vasúton, repülőn csempésznek nagy összegeket A-ból B-be. Mi vezetett a e jelenség elterjedéséhez? Tehetjük fel a kérdést. Először is 2002-ben bevezetésre került az euró, főként a nagy címletű bankjegyek, itt az 500 eurósra gondolok, amelyek megkönnyítették azt, hogy a készpénzt fizikai mi voltában szállítsák az illegális készpénz így könnyen mozgatni. Amerikai dollárban 8-szor akkora helyet foglal ugyanakkora összeg, ezért a nagycímletű euró pénz bankjegyek eh, megkönnyítették ezt. Arról is beszél, hogy az infláció viszonylag alacsony, így eh, érdemes euróban tartani a pénzt, nem inflálódik el az 500 eurós. A harmadik szempont pedig, hogy a globális pénzmosás elleni eh, harc megpróbálja visszaszorítani a pénzügyi rendszerben a pénzmosást, és így saját sikere áldozatául esett. Általában nem hülyék a bűnözők, rájöttek, hogy, eh, hogy elkerüljék eh, a lebukást. Ki kell használniuk eh, a rendszerben lévő hiányosságokat, hiszen a gyanús ügyleteket be kell jelenteni, ezt tudjuk, ezzel próbálják a pénzmosást felderíteni. Végezetül nagyon fontos összetövője volt ennek a folyamatnak, vagy kiváltó oka. Egy anomáliából ered. Ez az anomália pedig nem más, mint az, hogy nincs olyan uniós jogszabály, amely kötelezővé tenni az unión belüli pénz mozgások bejelentését 10 euró fölött. Tehát, hogyha az Európai Unióból több mint 10 euróval lépünk ki, akkor ezt a 2005 1885-ös eh, eh, rendelet értelmében ezt be kell jelenteni. Ugyanakkor a tagállamok között nincs ilyen kötelezettség. Tehát a közösségen belül az uniós tagállamok közötti pénzmozgásokat nem kell eh, bejelenteni. A harmadik pénzmosás elleni irányelv arra kötelezte a tagállamokat, hogy jogi intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy betiltsák a készpénz felhasználását unión kívülről érkező esetekben tehát be kell jelenteni, de az unión belül ilyen bejelentési kötelezettség eh, nincsen. Egy sajátos jelenség ütötte fel tehát fejét az elmúlt évtizedben. A bűnöző szervek munkacsoportjának kezdeményezésére több eh, programot is indítottunk annak érdekében, hogy ezt az új jelenséget visszaszorítsuk. Három egymást követő soros elnökség szervezett az Aténa műveletet, Aténa néven elhíresült műveletet, amely a vám eh, igazgatási szervek együttműködésén alapult, és amelyek a nagy eh, pénzmozgásokat próbálták eh, felderíteni. A Dán elnökség kezdeményezése volt az, hogy a harmadik ilyen eh, műveletet végrehajtsák. Az Europol akkor azonban azt javasolta, hogy kicsit másképp csináljuk ezt. Azt javasoltuk, hogy egy preoperatív eh, fázist is vitassunk eh, be, ami a kocká, előzetes kockázatelemzést jelentett. De ennek két előnye is volt. Először is lehetővé tette számunkra, hogy jobban célzottabban vessük be a tagállami igazgatási, igazgatási szerveket, és e tekintetben sikeresek voltunk, mert a művelet során a 600%-kal nőtt a lefoglalt pénz a lefoglalások száma, tehát nem a lefoglalt pénz összeg, hanem a lefoglalások száma, illetve stratégiai információhoz jutottunk, amely alapján jobban meg tudtuk érteni, hogy pontosan miből is áll ez a jelenség, ebből a probléma, illetve hogy mi mozgatja ezeket a törvényellenes pénzmozgásokat. Most nem fogok részletekbe menni, hogyha valakit ez érdekel, akkor keressen meg bennünket. Uh, the uh, presentation that I will make uh, available, but we learned uh, that there... Annyit azonban elmondhatok, hogy több hogy vannak bizonyos tendenciák orosz nemzetiségűek, orosz állampolgárok sokan vettek részt az ilyen pénzmozgásokban, pénzmozgatásokban, és az is felül nekünk, hogy német márka, amit ugye már kivontak a forgalomból jó pár éve, tíz éve, még német márkát is csempésznek. So see that the methods of concealment have a strong resemblance. Ez azt mutatja, hogy ez sokban hasonlít a kevítószer, kokain eh, bent tapasztaltakra. Több példát láthatnak arra, hogy hogyan próbálják eh, csempészni a pénzt, és eh, akár le is nyelik akár 35 óvszert is, pénzzel teli óvszert is lenyelnek, hogy átcsempészik így a, a határokon, ami jól mutatja, hogy mennyire tisztában vannak azzal a tényel, hogy illegális, törvénytelen, amit tesznek. Volt egy valaki, aki, akit akinek a gyomrában 14 arany rudacskát találtak, tízleges arany rudacskát. Képzeljék el, hogy valahogy mondjuk leny- lenyelnek másfél kiló aranyat, vagy valahogy másképp a e, más testüregen keresztül azt e, bejuttatják a szervezetbe. Több mint egyszer előfordult már ez pedig hat ország vett részt az előzetes szakaszban, az operatív szakaszban pedig 38 országot vontunk be. Most nem fogok részletekbe venni, beszélni erről, ezt láthatják, a, elolvashatják a, a, az előadásom anyagában, amit majd megküldök. Láthatnak sok számot, érdekes adatot ezeken a táblázatokban de érdemes talán a végeredményt megvizsgálni, hogy pontosan mekkora összegekről beszélünk, mennyi pénz áramlik be készpénz formában az Európai Unióban. E, meglepő módon éves szinten összesítve legalább 6 milliárd euróról beszélünk. 6 milliárd euróról. A lefoglalt összegek ehhez képest 155 millió eurót tettek ki. Az a tény, hogy eh, ennyit eh, lefoglalnak. Eh, ez azt jelenti, hogy akinél a pénzt megtalálták, a 2005-ös per 1889-ös rendelet értelemben ezt nem jelentette be. Elmondhatom azt is önöknek, hogy az elemzésünkből az is kiderült, hogy háromszor több készpénz távozik az Európai Unióból, mint amennyi érkezik illegális úton. Az egymást követő műveletek segítségével, az éten 1-2-3-as művelettel sikerült bizonyos tendenciákat felderítenünk. Hadd hozzak erre egy példát, hogy több mint 430 millió dollárt és 10 millió eurót mozgott Ukrajnánból az Európai Unión keresztül Törökországba ami egyrészt jelentős összeg, ezt a kollektív bejelentéssel oldják meg, mondjuk jön egy busznyi ember, és a sofőr azt mondja, hogy a buszon ülők összesen ennyi, vagy ennyi készpénzt visznek magukkal. Nem tudom, hogy ez mennyire hasznos. alkalmazása a 2005 per 1889-es rendeletben lefektetett kötelezettségnek, bejelentési kötelezettségnek. Lássuk, hogy e, mihez kezdtünk ezzel az információval. Nos, sajátos módon messzire nem jutottunk vele, mert a külső partnereink, ukrán és török partnereink nem kívántak ezzel érdemben foglalkozni. Azt mondták, hogy ezek a, ez a pénzforgalom elsősorban a shuttle traderökkel, tehát az utazókereskedőkkel volt kapcsolatos, és őket ez különösebben nem zavarta. Relate also to the effectiveness of uh, the regulation which is uh, az említett rendelet, hatályban lévő rendelet eh, célja az lenne, hogy a pénzmozgást eh, valahogy eh, ellenőrzés alatt tartsuk. Ennek erre az FATF újrazászoló jelzőszámokat használtuk, és úgy az kiderült, hogy az érvényben hatályban lévő rendelet végrehajtása bizonyos nehézségekkel jár, akkor, amikor a, a pénz szállítók, ha úgy tetszik, bejelentik, a, hogy pénz van náluk, gyakorlatilag nincsen semmiféle jogi hatáskör arra, hogy, hogy valakit feltartóztassunk, pénzt lefoglaljuk és elkobozzuk. Valakinek mondjuk Amerikába indul a gépe, hogyan lehet ellenőrizni, amikor bejelenti, hogy sok készpénz van nála, hogyan lehet ellenőrizni a, az ügylet, ennek a készpénzügyletnek a, a jogosságát, illetve eh, nagyon nehéz bebizonyítani, hogy nem, nem teljes vagy hamis a bejelentett információ, és különösen nehéz az azt bizonyítani, hogy eh, az adott készpénz összeg eh, bűncselekményhez köthető. Az 500 eurósokkal kapcsolatban lehet, hogy van, aki tudja, nyilvánosan elérhető információ, hogy ez egy szűrt Királyság szervezett bűnözés elleni ügynöksége fülest kapott, illetve azt az információt kapta, hogy az 500 eurósokat 90%-ban a szervezett bűnözők használják, igazgatási intézkedésekkel gyakorlatilag betiltották az 500 eurósokat az Egyesült Királyság területén. Én azt nem állítanám, hogy a nagy, bank, nagy címletű bankjegyek csak és kizárólag a szervezett bűnözés megkönnyítését szolgálják, de érdemes lenne azt megvizsgálni, hogy az 500 eurós léte gazdaságilag eh, mennyire indokolható. Gondolom önök, az önök többsége eh, szinte soha nem találkozik 500 eurósra. Ugyanakkor rengeteg 500 eurós eh, van forgalomban. Ahhoz, hogy valóban felmérjük a helyzetet, Egy összehasonlítást végeztünk a három általunk használt és ismert valuta vetítve. Az euró, a brit font és az amerikai dollár összehasonlítása volt ez. Mivel a forgalomban lévő bankjegyek száma itt nem mutatt igazából semmit, egy olyan mérhető arányszámot kerestünk, ami egy konkrét valuta arányát, forgalomban lévő bankjegyek arányát mutatja a GDP-hez mérve. Nagyon érdekes eredményre vezetett az összehasonlítás. Itt láthatják, hogy a forgalomban lévő bankjegyek volumene jóval nagyobb, mint az amerikai eh, dollár bankjegyek forgalomban lévő bankjegyek. Az eurózón össz GDP-nek eh, majdnem 7,6%-a van forgalomban bankjegyek formájában. Ebből több mint 2,5 százalék 500 eurós sok formájában, ami az amerikai dollárokkal összevetve igen nagy különbséget jelent. A legnagyobb címlet, amerikai dollár címlet, ez a 100 dolláros. Nálunk van 100, 200 és 500 eurós címletünk is, mind ha három sokkal többet ér, mint egy hétköznapi 100 eh, dolláros zöld hasú. Van azonban még egy dolog, amit eh, meg kell említenem, mindjárt meg fogják érteni, hogy miről is van szó. Banknotes. When I mentioned to you that the, uh... Amikor is azt mondom, hogy 2008-ban az eurózónában nyolcvan ez mekkora jövedelmet jelent a, a, bankok, a központi bankok számára, akik kiadják ezeket a címleteket. 86 milliárd euróról beszélhetünk 2008-ban, tehát ez jól mutatja, hogy a nagy címletű bankjegyek valóban mennyire eh, hasznosak. Köszönöm, köszönöm Hajkelom úrnak. Jakalin úr, a jelentéstevő kapszott elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, tehát az előadók megfeleltek a szakbizottságunk elvárásainak. Rögtön egy észrevétel, aztán néhány gyors kérdést teszek fel. A nem együttműködő területek témája, ami a pénzmosáshoz kötődő jelenségeket illeti. Nos, ezt illetem felvetődött néhány név, Ciprus, Szingapur, Hongkong, a Londoni City, központi jelentőségű ennek a jelenségnek a szempontjából. Kérdezem tehát mind a három előadót, hogy lehetséges-e konkrétan mérni, hogy ennek a jelenségnek mekkora a fel nem derített része, tehát mit jelent az együttműködés hiánya ezen országok részéről, amelyek közül csak néhányat neveztek meg példaként. Tudjuk, hogy fontos az elkobzás szerepe, de ez egy másik szempont a bűnügyi rendszerhez kapcsolódva a Duisburgi gyilkosságok. Ott például az volt a cél, hogy a bűnügyi szervezet megújuljon. Aztán itt szó esett még Svájcról, illetve a pénzmosás és a terrorizmus közötti kapcsolatról, valamint a bankok esetében a kockázati szintről. Úgy véljük, hogy ez egy közös európai jogszabály lehet ezen jelenség leközdésében, nagyon fontos az együttműködési viszony az USA-val, amely még kiépítendő, hiszen azonos szintűek a veszélyek a bankrendszerben. Végezetül egy észrevételt szeretnék tenni. Van Hajkelom úrnak, az Európor képviselőjének, Tudjuk, hogy korlátozottak a források, ezeket konkrét, mérhető projektekre összpontosítják, mint amit együtt folytatnak a VEM rendőrségi vámhatósági erőkkel. Ma egy fontos napunk van, hiszen élénk érdeklődést tapasztalhattunk ezen nehéz nehezen megoldható kérdéseket illetően, ugyanakkor ezek elsődleges fontosságúak, mert hatékony eszközökre van szükségünk, mint például az elkobzás, amely egyes tapasztalatok szerint valóban remek eszköz lehet a bűnügyi rendszer leküzdésében, kezdve a pénzmosással. Elnézést kérek az előadóktól, de sajnos nem sokára el kell mennem. Elnök, köszönöm Jakolino úr, Matyő asszony kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen a három előadónak is különösen érdekes előadásaikat. Általános, de azért elég célzott előadásokat hallhatunk. Fidler úr, ön a javak elkobzásáról beszélt, érdekes dolgokat mondott lehet, hogy erős kifejezés, de a terepen dolgozók frusztrációjáról is beszámolt, legalábbis én ezt éreztem ki az előadásából, illetve arról, hogy nem működnek együtt a tagállamok, ugye túl sokféle a szabályozás, az irányelv tervezett amit, amit a bizottság javasolt, és ezt mutatja. Ma délelőtt felvetettük ezt az Európai Bizottságnak, illetve más szakbizottságban is, és folyamatosan az Európai Parlamenti vita középpontjában áll ez. Igaz, ahogy ön is mondja, ez politikai probléma sajnos az ön kormánya, illetve az enyém is, sőt nem is a kormány színezetén múlik az önök állama, a mi államunk, egyszerűen nem bírja meglépni ezt a lépcsőt. Egy sor állam, így Franciaország és Németország is ellenzi, hogy bizonyos jogi problémákat felvállaljon. Az én országom azt mondja, ó, hát ez túl bonyolult ennél, nem menjünk messzebb. Ö, nem akarjuk engedélyezni a vagyon elkobzását, hogyha nincsen büntetőítélet vagy hogyha az adott személy meghalt, vagy tartósan beteg. Nem lehet polgári eljárásban az elkobzást kieszközölni. Azt mondják nekem, hogy egyfajta alkotmányos probléma van. Én erre azt válaszolom Franciaországnak, Na de hát könyörgöm, változtassuk meg a, a szabályozást, az alkotmányt, ahogy más országokban is meg lehet ezt csinálni. Hogyha nincs politikai szándék, akkor hova tartunk, igaza van önnek, valóban a szándéknak kellene meglennie. Sajnos az Európai Parlamentben bár megvan ez, a tagállamok részéről nem érzékeljük a szándékot, és ez pillanatnyilag hiányzik nekünk. Jó az, hogy önök felvetették, mi képviselők pedig arra kell, hogy ösztökeljük a tagállamainkat, hogy legyen erősebb a szándékuk. Van Hökelon előadását nagyon szerettem, nagyon tetszett nekem. Tényleg felvetődik, hogy mire jók ezek az 500-as, 500 eurós bankjegyek, hanem arra, hogy a mafiózók könnyen tudjanak nagy pénzeket mozgatni. Ön hangsúlyozta, hogy mekkora csempészet zajlik, pénzek esetében, tehát a nagy stílű bűnöz esetében van szó, gondolom az 500 eurós felhasználásáról. Én Vogézekben lakom, Strasbourg környékében, környékén egy olyan megyében, ahol az 50 eh, eurós eh, eh, ból se tudnak visszaadni a kereskedők a válság miatt, a péknél, a hentesnél időnként nincs annyi váltópénz. Mit csinálnak az emberek az 500 euróssal, mit, mire jó ez, hogyha nem arra, hogy a bűn szövetkezetek ebben mozgassák a vagyonukat, Remélem, hogy a tagállamok legközelebb azt a döntést hozzák majd, hogy nem ö, nyomnak ö, többé 500 euróst, mert ez csak a maffiának jó. Köszönöm szépen az előadásaikat. Köszönöm szépen, Veronik, most pedig Newton Dan úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a három nagyon érdekes előadást. Fiedler úrnak. Ön azt nagyon jó mondatot tettette ki, hogy a bűnözés többe kerül, mint a bűnüldözés nagyon tömör és nagyon helyes. Ahogy Veronik kollega is mondta, hiányzik a politikai szándék a tagállamokban, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket jövő nyáron fogjuk a jelentésünket tenni, és abban bízunk, hogy tele lesz számokkal, és erőteljes lesz, és elérjük vele azt, hogy a közvélemény rávegye a tagállamokat, hogy lépjenek fel. Amikor azt mondja, hogy a bűnözés többe kerül, mint a bűnözés, van erre valami számadat, amivel lehet ugye támasztani ezt a kiváló nyilatkozatot? Mert ez nagyon hasznos lenne a jelentésünk számára, hogyha statisztikákkal is tudna szolgálni. Carver úrnak mondanám, és itt megint számokat kérnék, számokat keresek, és nem tudom elolvasni a saját feljegyzéseimet. Tehát a törvénytelen pénzmozgás volumenje exponenciálisan növekszik, mondja ön. Van-e valami számadat, amivel ezt le lehetne támasztani, ez nagyon hasznos lenne megint csak? Ön is említette később illetve szintén ön említette, hogy az európai parlamenti képviselők nem pénzpiaci specialisták, nem, a közvéleményt képviseljük, és általános szakemberek vagyunk, mint a kongresszusi képviselők is ki az aki jobban ismerné a területet, hogy megfelelő formulát javasoljon nekünk a szabályozásra. Van Hajkölön, elnézést, hogyha ilyen értetlen vagyok, de miért van szükség ügyvédre ahhoz, hogy az 500 eurósokat lefüleljük a bűnüldözésben persze szükség van rá. Veronik mondta, hogy talán azt kell javasolnunk, hogy vonják be az 500 eurósokat. Ez segítség lenne? Grácz. Köszönöm, Barjézi úr kapszolt. Köszönöm, elnök asszony. A munkák sorrendjét figyelembe véve először a német rendőrségi szervezet képviselőjétől kérdezném, hogy a Duisburgi gyilkosságokat követően a rendőrségi, a német rendőrségnek sikerült-e megfelelően kielégítően felderíteni azt, hogy a gazdasági pénzügyi élet területére beszivárogtak-e olasz maffiózók Németországban, és milyen mértékben történt ez? Mi volt ennek az eredménye, ennek a vizsgálatnak? Melyek azok az ágazatok, ahol leggyakrabban találnak ilyen beszűrődési tevékenységeket, illetve beruházásokat, pénzmosási tevékenységeket a mafiózók részéről? Ami pedig a Transparency International képviselőjét illeti, akit igencsak dicsérnék, amiatt, hogy kiemelte, mennyire fontos a londoni City szerepe ebben a nemzetközi globális keretben, ami a szürke, a fel nem derített pénzügyi tevékenységekre vonatkozik. Nos, az ilyenfajta beszűrődési tevékenységek a bűnözők részéről a pénzügyi tevékenységekbe, illetve a pénzügyi spekuláció hogyan kapcsolódik össze. Tehát van-e kapcsolat ezen két jelenség között, mely pénzügyi spekuláció ugye a válságot váltottak ki. Az önök elemzéséből milyen elemek kerültek napvilágra ezt illetően, ami pedig a City szerepeinek védelmező szerepét illeti, ezen úgymond behatolhatatlan területeket illetően ott, kik védelmezik ezt, és minek köszönhető ez, hogy ezek a területek továbbra is megőrzik védettségüket. Ami pedig az Europolt illeti, azt mondanám, hogy nagyon érdekes volt a fejtegetés azon szereplőr és súlyról, amit az 500 eurós címletű bankjegyek forgalma jelent. Melyek azok az országok, ahol jelen vannak nagyon nagy mennyiségben az 500 eurós címletű bankjegyek vannak erről adatok, és ehhez kapcsolódóan milyen ellenőrző, elemző szerepet végez az Európai Központi Bank. Az Európai Központi Bank vajon szolgáltat-e megfelelő módon részleteket ezen jelenséggel kapcsolatosan? Milyen szerepet játszik ebben? Végezetül, ami az úgynevezett szürke zónára vonatkozó elemzéseket illeti, a mafiózók beszűrődéséről, illetve a bűnszervezetek pénzmosási tevékenységeiről. Nagyon helyesen szóltak önök arról a fontos szerepről, amelyet a bankrendszer játszik mindebben, illetve a különböző ö, ö, szakmák képviselői. De vajon csak ezek a csatornák, kizárólag ezek a csatornák, amelyeken keresztül ilyen tevékenységek bonyolódnak, vagy ö, egy másik dolgot szeretnék említeni. Ezen kapcsolatok felelőssége csupán azokhoz kapcsolódik, akik a bankokat vezetik, illetve ezen szervezeteket ellenőrzik, vagy éppenséggel elkerülik a szervezetek feletti ellenőrzéseket, vagy pedig len ezen védőernyő amely megakadályozza, hogy fényt vessünk ezekre az illegális tevékenységekre, ez esetleg feltételezheti, hogy a Bilderberg Club vagy Tri laterális szervezetek, vagy egyfajta szabadkőműves szervezetek is specifikus védelmi funkcióval bírnak, még akár azáltal is, hogy a megfelelő helyekre a megfelelő emberek kinevezését befolyásolják. Elnök asszony, köszönöm Borgézió úr, Diaz de Meyra kap szót. Köszönöm. Vagy... Kommentárius. Nagyon gyors leszek. Észrevételemét illetően a két ma délutáni panel nagyon érdekes és hasznos volt. Az alapvető dolog az, hogy leírjuk a jelenségeket. Jó magam a lényegre szorítkoznék, az az, hogy hogyan válaszoljunk, hogyan feleljünk meg valamennyi kihívásnak. Itt most egy olyan vita zajlik, amely megoldatlan, tehát a bűnözés elleni küzdelem mindig két kérdést vet fel. Különösen a, a pénzmosás és az illegális tevékenységek elleni küzdelem ez az egyik szempont, másrésztről pedig ott vannak a szabadságjogok, az, az adatvédelem, a személyes adatok védelme, a személyes szabadságjogok. És ezen a szinten vannak olyan országok, amelyek különösen sérülékenyek a terrorizmus, a bűnözés jelenségeivel kapcsolatosan, mások kapcsolódnak a bűnözéshez, és egyesek pedig használják a megfelelő eszközöket, hogy ezen kihívásokra válaszokat adjanak. Kommentárjaimat egyfajta anekdotához kapcsolnám, amelyet Carver úr említett, aki azt mondta, hogy hát mi nem vagyunk a derivált termékek, származtatott termékek szakértői, nem hiszem, hogy szükség lenne erre. Mi jogalkotók vagyunk, jogalkotással foglalkozunk, és Ilyet minőségünkben ö, igénybe vesszük szakértők segítségét. És ezt jól tesszük itt a parlamentben, tehát vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk az egyezményeket, nemzetközi megállapodásokat, amelyek pénzügyi tranzakciókra, nemzetközi jellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkoznak jól emlékezhetnek arra, hogy mi is történt itt Belgiumban a SWIFT botrány kapcsán. Rengeteg adatot küldtek ki nemzetközi tranzakciókra vonatkozóan, és mindez a, az USA kormányával egy bonyolult helyzet kialakulásához vezetett Eredetileg elutasítottuk az erre vonatkozó megalapodást, aztán elfogadtuk, az Europolnak egy specifikus hatáskört biztosítottunk ellenőrzési hatáskörként, hatóságként, amikor arról van szó, hogy ellenőrizze, hogy ezen adat átadás megfelelő-e. Nos, mindez a következő következtetéshez vezet engem. Az USA-ban, amely egy ö, sérülékeny, a terrorizmus a bűnözés veszélyeinek kitett ország. Létezik egy úgynevezett PIT rendszer, egy védelmi rendszer. Európában viszont különböző törvények, jogszabályok léteznek a különböző tagállamokban, irányelvek, rendeletek. Most már azonosítottuk az összes problémát aktív vagy passzív módon, amelyek a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódnak, valamint a pénzmosáshoz. Ugyanakkor hiányzik nek, itt egy ö, egységes ö, FTP rendszer hasonlóan az USA-hoz. Ez a lényeg. Miután azonosítottuk a problémát, megvitattuk a témakört, amikor lezárul ennek a szakbizottságnak az határozott időre szóló mandátum, a feladata, akkor konkrét választ kell szolgáltatnunk. A ma délutáni viták keretében elmondanám, hogy más parlamenti szakbizottságok is dolgoznak ezeken a kérdéskörökön, de a mi témakörünk az, ami feladatunk az, hogy közös program alakuljon ki. Egy közös jogalkotási eszköz. Ennyi lett volna részemről. Köszönöm elnök, köszönöm Diaz de Mera. Most újfent előadóink kapnak szót, igen, csak korlátozott mértékben három-három percet kap mindannyiuk válaszlás céljából. Fidler úr következik elsőként. Hát ez nagy kívás lesz számomra, a legnagyobb ma délután. Megpróbálom rövidre fogni. Az első kérdés és az bizonyosan nehéz. A számszerűsítésre vonatkozott, hogy mennyibe kerül a hiányzó együttműködés az államok között. Itt nem tudok tanulmányra visszanyúlni. Aki kérdezte ezt, már nincs a teremben. Én úgy értettem a kérdést, hogy vala, talán egy tanulmányra gondol ő, hát nem tudok most itt a fejemből varázsolni egy idevágó tanulmányt. A második kérdés a frusztrációra vonatkozott, amelyet én itt kifejezésre juttattam. Néhány kulcsot vetettem fel itt a politikai végrehajthatóságra vonatkozóan. Most éppen egy példa jut eszembe, amely világosra teszi, hogy a politikai viták az egyes esetekben hogyan szemléltethetik ezt, hogy a közvéleményben hogyan tudatosítható ez a probléma. Itt különböző rendszerek vannak az EU-ban is, de akár egy szövetségi államon belül is, mint például Németország, és ennek ellenére vannak bizonyos dolgok, amelyek igencsak nyugtalanítják a közvéleményt, mert világosabban érzékelhetőek, mint ezek a témák, amikről itt beszélünk. Ezek a szürke zóna bűncselekményei. A közbiztonság területén Németországban a 16 tartományban van megállapodás arról, hogy mennyi rendőrnek kell egy futballmencsen vagy tüntetésen részt venni. Vannak megállapodások arról, hogy ezen képviselőknek milyen képesítésük legyen, milyen felszerelésük legyen. Ezzel azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan ott van egy politikai konszenzus, amely kimondja, hogy ez számunkra nagyon fontos. Ezen bevetések 40%-a például a futballmeccseken, készeléti rendőrség formájában nagyon fontos, tehát fontos a lakosság védelme az adott tartományban, és így megállapodást tudunk létrehozni a személyzet képesítése létszáma szempontjából, de a kriminalitás leküzdése szempontjából hiányzik ez a konszenzus Németországon belül és az EU-ban egyaránt, de ez a bizonyos változtatásra irányuló menedzsment nagyon érdekes. Egyesek nagyon szeretik az újdonságokat, mások pedig nagyon szenvednek bizonyos jelenségektől, és ezért indulnak be a változások egy politikai folyamatban. Ezt nagyon jól felismerhetjük például Olaszországban a jogi lehetőségek és jogszabályok abból adódnak, hogy a helyzet már nagyon sok szenvedésre késztette az olaszokat, kényszerítette az olaszokat, a maffia nyomása, és így hogyha problémák tudatosulnak a lakosságban, akkor aztán képes bizonyos módosításokat ösztönözni, ki erőszakolni kvázi. Tehát sokkal inkább szembesülnünk kell a valósággal, olyan valóságokkal is, amelyeket nem érzik el minden polgár azonnal közvetlenül a saját bőrén. Ami a számadatokat és tényeket illeti, számos tény és számadat van, amelyek ismertek előttünk. Azonban nagyon sok eset feldélítetlen marad, amit tudunk. Ez egy hivatalos kijelentés a bűnügyi hivatal részéről. Ezek a jövedel, ezeknek a jövedelmeknek csak az ö, 11 százalékát derítjük fel. 300 millió eurót ö, foglalunk le, és ö, az FAT ö, ö, szerint jóval nagyobb ö, a bűncselekményekből származó jövedelem. Ö, 10-20 milliárdos kárt okoz évente ez a német gazdaságnak, de vannak, akik 100 milliós ö, károkról beszélnek, tehát itt ö, nagyon nehéz ezen jövedelmek ö, számait pontosítani. Végezetül Duisburgról elég körül volt a kérdés. Persze tudjuk, hogy például az ingatlan ágazatban tevékenykedik a maffia, vagy akár az építőiparban, illetve a szerencsejátékok területén rendkívül erős a maffia. Ennyit tudtam a rövid idő keretek között elmondani. Thank you, Madam Chair. Um, I'm... Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, hogy Jakolin úr nem tudja, ha nem hallja a válaszomat. Attól tartok, hogy veszélyes dolog a nyelv és félreértett engem semmiképp sem mondanám azt, hogy London nem működik együtt. Nem azt mondom, hogy a legkevésbé átlátható város, azt mondom, hogy valószínűleg a világ első számú pénzmosó központja, ami egész egyszerűen azért van, mert eh, a világ első számú pénzügyi központja. ennek egy része pedig, ennek a Londonon keresztül folyó pénznek egy része mindig is eh, eh, illegális eh, eredetű lesz. London városának a szétének ezért különösen nagy a felelőssége a világ első számú pénzügyi piacaként, meg kell próbálnia rendben tartania a dolgait, megtisztulnia, hogyha így jár el, akkor az a globális pénzügyi rendszer egészén számára szempontjából roppant hasznos lesz. Remélem, hogy a brit kormányzat ezt felismeri. A közelmúltban bejelentette a brit kormány, hogy ezt a kérdést ezt nem hanyagolja el, és a G8-ak jövő évi csúcsán ezt újra felveti. Remélem, hogy reálisan meg a közelít ehhez a kérdéshez, nem tetti azt, nem gondolja azt, és nem állítja azt, hogy semmi baj sincs a brit rendszerrel, hogy minden rendben van. Nem vannak gyengeségek, vannak gyenge pontok, amelyeket meg kell találni, és ezeket ki kell javítani, de ezt nem a kormánynak kell tennie, nem a brit parlamentnek, maguknak, a banki vagy pénzügyi szakembereknek, közvetítőknek kell megtalálni, hiszen ők ismerik a rendszert, őket kell arra így vagy úgy rávenni, hogy biztosítsák, hogy a rendszer hatékonyan működik, a, rendszer továbbfejlesztik. Én ezt várom az Egyesült Királyságtól, de pontosan ugyanerre van szükség Európa minden pénzügyi centerében. Pontosan ugyanilyen e, mértékben kell alázattal közelíteni a problémához, elismerni, hogy e, probléma e, van, és kell eltökéltség is, hogy akarjanak változtatni a dolgokon. A parlamentek elsősorban politikai szerepet játszanak, nem csak jogalkotási szerepet. A jogszabálya tele a padlás a legtöbb az jogszabály azonban nem hatékony, csak hát többet árt, mint használ. A politikai üzenetnek azonban roppant határozottnak kell lennie. Először is fel kell ismerni a gyengeségeinket, azokat, amelyekért mi magunk vagyunk felelősek, és aztán azt kell megvizsgálni, hogy hogyan tudunk hogyan tudunk jobban együttműködni. A, hatékony együttműködés formáit kell megtalálni. Ez igaz nemzeti szinten is. Az Egyesült Királyságban rengeteg különböző rendőri erő van, akiknek az együttműködése problémás. A német kollégám 200-at említett. Ez így reménytelen, de meg kell próbálni valahogy mégis működőképessé tenni, ehhez azonban ehhez azonban eltökéltség, szándék kell mindenek előtt. A City, a londoni City felügyeleti szerve kudarcot vallott. A kanadai központi bank volt elnöke lesz a a Bank of England elnöke, éppen azért, mert újra a felelősséget kell, hogy vállaljon a Bank of England azért, hogy, hogy a bankfelügyeletet ellássa. Valamit tenni kell. Ha egyszer sikerül megérteni a saját rendszerünket, akkor nemzetközi szinten is sokkal többet tehetünk, legyen szó európai fórumról, vagy egy szélesebb körű fórumról erre megvannak az eszközök, ugyanakkor elsősorban ehhez az kell, hogy valóban próbáljunk valamit tenni, hajlandók legyünk kísérletezni, keresni egy jobb megoldást. Köszönöm, van Hojkelom. Sajnos 5 perc múlva zártartók mellett meg kell kezdenünk a koordinátori ülést, nagyon kevés időnk van, tehát just uh, limit. Akkor a válaszomban csak arra szorítkoznék, hogy hasznos lenne bevonni az 500 eurósokat, erről én nem tudok nyilatkozni, de azt láthatjuk, hogy évente két-három milliárd eurót hoznak haza 500 eurósokban az LKB-hoz e Dél-Afrikából, meg Dél-Amerikából, nem gondolnám, hogy 500 eurós kötegekkel mennek a turisták Dél-Amerikába, ennek nem lenne értelme. Jó lenne érteni, hogy melyek a folyamatok, amelyek a háttérben meghúzódnak van egy olyan gazdasági elv is, hogy a e, készpénzt ugyanúgy kell tekinteni, mint bármilyen gazdasági e, jószágot, ugye kereslet, kínálat érvényes rájuk is, hogyha nagy a kereslet, akkor maximalizálni lehet azt a jövedelmet, azt a bevételt, amit a pénz kibocsátás alapján szedünk be. És hogyha megnézzük, hogy honnan jön a kereslet ezen árucik iránt, ami a nagyszímletű bankjegy, akkor egy csomó kérdésre megkapja a választ is. Az utolsó észrevétel, melyik ország bocsátja ki a legtöbb 500 euróst. Nos, a számok szerint, amelyeket az LKV-tól nem régen kaptam, és amelyek 2007-re vonatkoznak, 55 százalékot Németország nyom az 500 eurósok közül. Végül, hogy az utolsó észrevételt is megtegyem, hogyha megszüntetnék az 500 euróst, akkor nem is gondolják, hogy milyen erők emelnék fel a hangjukat. Köszönöm, Matyő, a kért szót, Egy apró kérdésem lenne még az Európol képviselőjéhez. Franciaországban azért van egy eh, plafon, egy felső határ, amit nem lehet meghaladnia egy készpénzben való ö, eh, rendezésnek. Gondolom a többi tagállamban is kell, hogy legyen ilyen. Például Belgiumban van-e ilyen felső határ? Ö, 15 ezer euró Belgiumban ez a határ. Köszönöm, mivel nagyon kevés idő volt a válaszokra, és sokkal több kérdés merült föl. Azt kérem tehát, hogy esetlegesen, hogyha további észrevételeik vannak, akkor küldjék ezeket meg nekünk a titkárságunkon keresztül. Köszönetet mondok önöknek. Valóban nagyon világosak voltak az előadások, és gyakran teszünk fel kérdéseket, ugyanakkor a válaszok nem mindig világosak. Itt viszont nagyon pontos, világos válaszokat hallhattunk. Köszönetet mondok önöknek azért, hogy ellátogattak ide, hogy jelen voltak itt körünkben. Köszönöm. Mm, mert felkérek mindenkit, aki nem jogosult a koordinátori ülésen való részvétel, hogy azonnal hagyja el a termet. Köszönöm. A következő ülésünkre december 13-án kerül sor.